Kedves kollégák, kérek mindenkit, hogy foglaljon helyet, és tiszteljük meg Benita Ferrero Wagner asszonyt azzal, hogy mi is pontosan elkezdjük az ülést, hiszen ő is nagyon-nagyon pontosan érkezett, mindig pontos, minden találkozóra pontosan érkezik, egyébként pedig 1 óra és 45 perc az, amit ránk tud szánni. Ezért, amikor megnyitom majd a vitát, azt szeretném kérni mindenkitől, hogy sajnos szorosan kézben kell tartanom az idő aspektust, úgyhogy azt tudom biztosítani, hogy két percesek legyenek ezek a hozzászólások, és kérek mindenkit, hogy a kérdések előtti bevezetőt hagyják el, és csak a kérdéseket mondják el ez alatt a két perc alatt. Azért, hogy mindenki föltesse a kérdéseit a biztos asszonynak. Mindenkinek a nevében szeretném nagy-nagy szeretettel üdvözölni a biztos asszonyt az ülésünkön. Természetesen nagyon sokunkat ismeri a biztos asszony, mások viszont, mint én magam is, először ülünk itt, illetve először folytatok párbeszédet önnel, Szeretném még egyszer megköszönni a lehetőséget, hogy két héttel ezelőtt biztosította számunkra a lehetőséget először, hogy Strasbourgban találkozzunk. Ott nagyon gyümölcsöző eszmecserét folytattunk, és nagyon érdekes volt az a megbeszélés, legalábbis a magam nevében ezt mondhatom. Ott Strasbourgban állapodtunk meg arról, hogy eh, fokozottan különösen foglalkozunk a kollégákkal együtt a biztos asszony szakterületével, illetve az ENSZ közgyűlés témájával fogunk foglalkozni ezen az ülésen, úgyhogy ezt akkor tisztáztuk, hogy be fog nekünk számolni az ENSZ közgyűlés miniszteri hetének az eredményéről. Afganisztáni, iráni, iraki, középkeleti kérdések merültek föl, sőt nagyon nagy érdeklődéssel fogadnánk, hogyha esetleg némi betekintést adna nekünk a tényleges irányvonalakba az amerikai adminisztráció véleményének esetleg a kifejtésébe, az izraeli kérdés témájában is, és ebben a kontextusban esetleg be tudná nekünk mutatni, hogy az EU-nak Ebben a változó helyzetben mi a pozíciója? Az EU-latinamerikai kapcsolat új fölállásáról is szó van, illetve az EU-latinamerikai új találkozóról is beszélni fogunk. Tehát ezek azok a témák, amelyekkel kapcsolatban szeretnénk megismerni az ön véleményét. Szoros az idő, úgyhogy én magam is sem hozom az időt, és már is átadom önnek a szót. Még egyszer köszönöm, hogy eljött hozzánk. Öné a szó. Köszönöm, elnök úr! Tisztelt tagok, kedves barátaim! Nagy örömemre szolgál, hogy ezt eszmecserét folytathatok önökkel, hiszen ez az első hivatalos találkozom az új parlamenttel. Nagyon szívesen dolgozom önökkel együtt a következő hónapokban. Ahogy megbeszéltük a biztos úrral, illetve az elnök úrral, a múlt heti New Yorki fejleményekről szeretnék beszámolni, ezt követően pedig a EU-latin-amerikai kapcsolatok stratégiai és taktikai kérdéseiről fogok beszámolni önöknek. Először is a múlt heti ENSZ közülésen természetesen az egyik legfontosabb téma, és az egyik legfontosabb beszéd Obama elnök úrnak a beszédje volt a közgyűlés előtt. Úgy gondolom, hogy a összes olyan kihívással foglalkozott, amely előtt a világ ma áll, és ez határozta meg az egész heti mm, programot, a fegyverkezés lesz, megszüntetése, leépítése, béke, klímaváltozás, globális gazdaság. Akkor foglalkozunk az első témával. A biztonsági tanács határozatot hozott a a proliferációs kérdésben bilaterális tárgyalásokat kell folytatni Oroszországgal, és ez már önmagában pozitívabb atmoszférát alakít ki. Reméljük, hogy a 2010-es felülvizsgálati konferencia sikeresebb lesz, és több sikert hoz, mint amilyen sikereket ebben az évben sikerült elérnünk. Sajnos iráni fejlemények miatt nem volt annyira pozitív a hangulat, mint ahogy ezt reméltük. Ugye az újra megszekték az ENSZ biztonsági tanácsának a határozatát. És az, hogy rakétatesztet folytattak le pont azon a héten, ez igazán megkeserítette a hangulatunkat. Abszolút fontos lenne, hogy felelősségre lehessen vonni a nemzetközi közösség előtt, és nagyon-nagyon remélem, hogy konstruktívabb lesz a hozzáállásuk a jövőben. Biztonság és béke. A középkeleti konfliktus természetesen az egyik legfontosabb téma volt az egész héten. A három oldalú megbeszélés Obama, Abbas és Netanyahu miniszterelnök közötti hármas egyeztetés. Az EU27-ek megbeszélték ezt a kérdést, és Clinton külügyminiszter asszonyal is egyeztettünk. Nagyon jelentős előrelépésnek tekintjük ezt a találkozót a tárgyalások újra beindítása területén, főleg az arab-izraeli konfliktus kezelésének szempontjából, illetve az összes ENSZ biztonsági tanács határozat betartása szempontjából. Természetesen mindannyian többen reménykedtünk, többet reméltünk, de már az, hogy a két fél ugyanabba a terembe bement és asztalhoz ültek, ez már önmagában nagyon nagy eredmény volt. Clinton azon úgy érezte, hogy megvan a lehetősége a tárgyalások folytatásának, illetve megkezdésének a következő hetekben. Annyit mondhatok, hogy remélhetőleg lesznek fejlemények, mondjuk október közepe felé. Mindenesetre, ahogy Clinton asszony is mondta, mindenkinek a kulcskérdésekre kell koncentrálnia. Az népek jövője, Izrael jövője, és független palesztin állam lehetősége, illetve hogy békében élhessenek egymás mellett ezek a népek. Szombaton egy nagyon nem pénteken fontos ülése került sor, és ez is megerősítette, hogy mennyire fontos volt a három oldalú egyeztetés, és az, hogy simán át lehessen térni az általános tárgyalásokra. Minden esetre ez volt az üzenet, hogy, hogy minél előbb meg kell kezdeni ezeket a tárgyalásokat. A természetes növekedést is figyelme kell venni, illetve a provokatív akcióktól tartózkodni kell, és a palesztin hatóságok részéről is mindent meg kell tenni azért, hogy a jogi állam megerősítsék, az erőszak ellen harcoljanak. Tudják, hogy a gázai helyzet még mindig nagyon nehéz és eh, nagyon eh, sürgősen meg kell hozni egy határozatot, főleg a humanitárius segítségek számára meg kell nyitni a határokat, de ugyanígy a személyek és az áruk számára is. Az Európai Unió teljes mértékben támogatja az USA erőfeszítéseit, amit a béke érdekében tesz, és mi is reméljük, hogy minél előbb megkezdődnek a tárgyalások. Mit is mondtunk mi? Mi azt mondtunk, hogy mindenkinek a lehető legtöbbet meg kell tennie azért, hogy megoldjuk azt, hogy asztalhoz üles, üljenek a felek, és, és ott maradjanak tárgyalásos úton próbálják rendezni a kérdéseket. Pakisztán volt a következő nagyobb kérdés, természetesen Afganisztánnal együtt, de különösen a, a pakisztáni csúcsal foglalkoztunk, hiszen a nemzetközi közösség szempontjából nagyon fontos volt, hogy mi kifejezzük azt, hogy támogatjuk Pakisztán erőfeszítéseit az extrémizmus elleni harcban és az ország stabilizálásában. Pakisztán a terrorizmus elleni harc középpontjában áll. Ami ott történik, természetesen minden más országot közvetlenül érint. Úgyhogy mi Európai Unióként és nemzetközi közösségként is megerősítettük újra Pakisztán irányában azt, hogy támogatjuk azt, hogy javítsák az állampolgárok életfeltételeit, és hogy harcoljanak az extremisták erőszakos cselekményei ellen. Klímaváltozás a Pittsburghi G20-as üléssel foglalkoztunk, illetve ott is erős támogatást kapott minden vezető azért, hogy minél erősebb vállalást lehessen tenni Kopenhágában. Ezt nagyon jelentősnek tartjuk, hiszen a kétszintű célt elérhetővé teszi, hiszen a, kínai és az USA ajánlásokat is jól fogadták, természetesen egyeztetésre van szükség. Egy héttel korábban tudtuk meg, hogy az illetve akkor került előtérbe, hogy az iparilag fejlett országok kell, hogy támogassák azt, hogy a kevésbé fejlett országokban is teljesíteni lehessen ezt. Mi azt mondtuk, hogy 2 és 15 milliárd euró közötti lehet ez az összeg évente 2020-ra. Kopenhágában ezek lennének a célok, és természetesen csak ha a kopenhágiai célokat kimondjuk, akkor valósítható ez meg. Minden esetre fenntartható, kiegyensúlyozott világgazdasági rendszert kell kialakítani, és ehhez szükség van a kopenhágai ambiciózus célokhoz. Az Európai Unió természetesen határozottan próbálja meggyőzni a többi világ, világhatalmat, a többi államot is, hogy vállalják ezeket a teljesítéseket. A világgazdasági témával is foglalkoztunk New Yorkban és természetesen Pittsburghben is. A pénzügyi szabályozás kérdése volt az egyik legfontosabb téma a renden. Egyrészt biztosítani kell a fenntartható fejlődés és felemelkedés kilépést a válságból, ugyanakkor megfelelően kell kezelni a válságot, koncentrálni kell az erőfeszítéseket a fejlesztésre, a fejlődésre, de a milleniumi célokat is erősíteni kell. A G20-ak vállalásokat tettek mindkét fronton, de természetesen a kulcskérdés itt a végrehajtás. Itt is mi, mint EU, saját javaslatokkal álltunk elő. Most természetesen biztosítani kell azt is, hogy teljesítjük a vállalásainkat. Elnök úr, ezeken a témákon kívül természetesen egyéb ENSZ kérdésekkel is foglalkoztunk. A biztonsági tanács reformja, ez mindig téma, a szélesebb körű reprezentáció, és mindenén tudjuk, hogy központi kérdés, hogy továbbra is kreatív megoldásokkal álljunk elő. Minden esetre most konkrét lépéseket kell tennünk, ez a legfontosabb, konkrét területeken. A nemek egyenjogossága volt egy külön téma, és a, egy külön testületet kívánunk fölállítani az ENSZ keretei között a nemi egyenjogúság kérdésére vonatkozóan. Meg kell erősíteni a nők lehetőségeit, és például az EU és az Afrikai Unió keretei között reggelit szerveztünk, délben ebédet tartott az amerikai külügyminiszter, és utána pedig finn elnökség és más tagok has, ugyanezzel a témával foglalkoztak a vacsora során. Az reggeli tényleg nagyon hasznos, sikeres találkozó volt, hiszen a a 13-25 és a 18-20-as határozatoknak a végrehajtásával foglalkoztunk konkrét előrelépésekről volt szó, amelyeket a következő évben, jövőre a végrehajtási konferencián lehet majd megvizsgálni. A következő az EU latinamerikai kommunikáció téma. Holnap, tisztelt képviselők, holnap fogom az új közleményt benyújtani, ami a tíz éves latinamerikai és karib együttműködéssel foglalkozik. Új, komplexebb kontextusban kell mindezt ugye vizsgálni. Madridban a csúcsülésre kerül sor, ezért ki kell emelkedni, hogy melyek azok a célok, ki kell emelni, hogy melyek azok a célok, amelyek el akarunk érni ebben a régióban a következő években. És a globális kihívásokkal fokozottabb módon kell foglalkoznunk. Úgy gondolom, hogy büszkék lehetünk arra, hogy gyümölcsöző ez az együttműködés. A közlemény célja tehát, hogy kiemeljük azt, hogy mennyire fontos számunkra, az Európai Unió számára az latinamerikai kapcsolat hogy megoldást találjunk a problémákra, például a gazdasági pénzügyi válságra, klímaváltozás, energiabiztonság, bevándorlás, bűnözés elleni harc. Mi azt reméljük, hogy új ösztönzést fog ez adni a kapcsolatainknak, erős jelzést tudunk adni a partnereink számára, hogy számunkra mennyire fontosak ezek a kapcsolatok a régióval, és természetesen, hogy elékészítsük a talajt a spanyol elnökség számára. Köszönöm szépen, elnök úr! feltételek. Jó volna látni, hogy mennyiben határozták meg, határozta meg ez az együttműködés az országok helyzetét, illetve a velük való viszonyunkat. Kérem, hogy tegye elemzés tárgyával, hogy mit értünk el a társulási megállapodásokkal, illetve a különböző egyéb megállapodásokkal. Holnap a bizottság elfogadja a közleményt, nem tudtam ezt még elolvasni, de egy valaminek külön örülök, ez pedig az, hogy a latin-amerikai pénzügyi eszköz is megjelent. Azt hiszem, hogy nyugodtan Ferrero-Waldner eszköznek is nevezhetnénk ezt. A parlament felvetését ön is komolyan vette. Aztán van még egy kérdésem a hondurasi helyzetről. Oscar Arias és az amerikai államok szervezete ragadta meg a kezdeményezést, és kérdezem, hogy a jelen krízist meg lehet-e oldani valamilyen módon? Tökéletes, pontosan két perc. Muniz képviselő, két perc. Gracias, señor presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Szalafranka kollégám már betekinthetett abba a közleménybe, melyet én még nem is láttam. De el szeretném mondani, hogy a Csillével való találkozó ügyét készítjük elő már két hetem. Kérdezem, hogy a bizottság részéről vannak-e speciális terveik Csillével kapcsolatban, különösen az ipari tulajdon, illetve a szellemi és szomszédos jogok védelme tekintetében, valamint a agrárzáradék tekintetében. Ezen felül néhány hete hallottuk, hogy Chili a japán digitális TV normát vette át, évekig halogatták ezt a döntést, és kérdezem, mit gondol a bizottság arról, hogy az európai normát a csilei hatóságok nem tartották meg, illetve más mellett döntöttek? ezen felül. Mingarelli úr, a bizottság főigazgatója tegnap a Líbiával kötendő keretmegállapodásról beszélt. Megkötött keretmegállapodásról beszélt, és ez egy sor aspektussal foglalkozik, a legtöbb bilaterális kérdésekkel, és úgy tűnik, hogy kvázi társalási megállapodásként a 133-as egy cikk alapján eh, tárgyal a bizottság, de kérdezem, hogy helyes -e ez a jogalap, és nem lehetne egy olyan jogalapra tenni a megállapodásokat, amelyek létre lehetővé teszik a parlament bevonását. Köszönöm szépen, és most megadom Lázról képviselőnek a szót. És persze nem tudom, hogy ugye ezek technikai természetű kérdések, és nem csak politikai természetű kérdések. Tehát megadom a kollégának a szót. Köszönöm szépen, állók úr. Biztos asszony, mondja Lambsdorff képviselő. A parlament egy ajánlás dolgozott ki a tanácsnak, hogy mit várunk el a közgyűlés során a biztonsági tanács reformjával kapcsolatosan nagyon konkrét javaslatokat fogalmaztunk meg, ahol világosra tettük, hogy állandó és nem állandó tagokat, tagok rendszerét szeretnénk átmeneti időszakra, ezen felül pedig az ENSZ szerveihez való kapcsolatokat akarjuk átszervezni. Nos, a tanács nem nincs egységes állásponton. Nagyon kiábrándító, hogy az ember New Yorkba utazik, és azt látja, hogy a, tan, a tagállamok, az EU tagállamai úgy veszekednek, mint a piaci kofák helyzetről. Másodszorban beszélt a GIR-ről, tehát a Gender Equality Architectural Reformról. Nos, a nők egyenjogosítása kapcsán heves viták voltak, hiszen van a UNFP, a UNIFEM, vannak a UNDP nő specifikus feladatok. A gender mainstreaming azonban egy horizontális feladat, és kérdezem, nem féle attól, hogy bár strukturálisan megöre, megerősödik a nő jog kérdése, ám valójában tartalmilag gyengül. Végezetül pedig Líbiával kapcsolatosan folytatnám a szociáldemokraták kérdését. Hogyan értékelte Kathafi eh, forradalmi vezető beszédét Migarelli úr által mondott a fényében? Köszönöm, Lamszav kolléga. Lunácsek képviselő, két perc. Ja, vielen Dank, Herr Präsident, Frau... Köszönöm szépen, elnök úr, biztos asszony. Említettem, hogy holnap a latin-amerikai stratégiai partnerség tíz évét tekinti át. Nos, elsősorban az emberi jogok kérdésére szeretnék rákérdezni, hiszen tudjuk, hogy Mexikóban drámai a helyzet. Az Európai Parlamentben két vagy három évvel ezelőtt egy jelentést fogadtunk el, amely a nők meggyilkolásának kérdését koncentrál, illetve a mexikói büntethetőség hiányával foglalkozik. Kérdezem, hogy történt -e ez ügyben valami, mit tervez a, a bizottság, hiszen nagyon magasak a gyilk, gyilkosságok részarányai Mexikóban, illetve nagyon sok elkövetőt nem fognak el. Végezetül kérdezem, hogy az emberi jogi aktivisták védelmére terveze valamit a bizottság, hiszen a rendőrség és különböző bandák gyakran életükre törnek ezeknek az aktivistáknak. Még egy kérdés. Vannak olyan latinamerikai államok, amelyek a munkajogi és környezetvédelmi konvenciókat, egyezményeket nem tartják be, holott aláírói a megállapodásoknak, és az Európa-Latin-amerikai megállapodásokban mindig fel is szólítják őket erre. Mit tesz a bizottság azért, hogy a megállapodások megsértése ellen fellépjen? Hiszen Latin-Amerika és Európa kapcsolatának alapja a kölcsönös jogtisztelet. Végezetül pedig a szabadkereskedelmi megállapodás Közép-Amerikával és Hondurasszal folytatják ezt, hiszen a pucs megtörtént, a legitim elnök a brazil nagykövetségre menekült, úgy hiszem, hogy az Európai Uniónak nem kell további tárgyalásokat folytatni. Köszönöm. Luna Lunacek asszony, 11 másodperccel túllépte a két percet. Atkins úr, két perc. Chairman, thank you very much. Elnök úr, köszönöm szépen. Három gyors kérdésem van a biztos asszonyhoz. Egyrészt Iránnal kapcsolatosan. Milyen erőfeszítéseket tesz a bizottság azért, hogy Kínával és Oroszországgal együttműködjön, és meggyőzze őket arról, hogy fontosak az iráni szankciók, az Irán ellen kiszabott szankciók, amennyiben nem tesznek eleget az elvárásoknak másodszorban az afganisztáni elnökválasztás eredményeit széles körben elfogadták-e, és hogyha igen, akkor ez azt jelenti, hogy a mi csapatunk, a szavazatszámlálók munkáját figyelmen kívül hagyják, végezetül pedig hogyan viszonyulunk Pakisztánhoz, hiszen Pakisztán egykönnyen egy bukott állam lehet, és ez nagy veszélyt jelent mindenki számára. Kérdezem, az Európai Bizottság mit tesz esetleg az USA-val együttműködve? Harmadik kérdésem a közel-keletre vonatkozik. Lát-e bármilyen jelet arra vonatkozónak, hogy Tony Blair munkája produktív vagy célra vezető volna? Köszönöm, Edkins úr. Tiszteletben a sőt, sporolt nekünk egy kis időt. Neyer képviselő két perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos asszony a bemutatóját. Az ENSZ közgyűlését nyomon követtük, és a legmeghökkentőbb elem az volt, amikor Obama elnök felszólalt. Ez volt a legjelentőségtelibb pillanat, hiszen Észak-Amerika korábbi külpolitikáját helyretette és elismerte, hogy multilaterális alapon kell nyugodnia a külpolitikának a Bush adminisztráció egy igazságtalanabb és eh, kevésbé biztonságos világot örökített ránk azért, mert eh, a nemzetközi jogra fittyet hányva politizált. Azt remélem, hogy eh, a nemzetközi politika normalizálódik. A közel-keleten külön meghökkentő, hogy egy állam mondjuk a nápolyi megállapodást aláére, utána pedig az új kormány, az új izraeli kormány fittyet hány mindenre, amit az előző kormány aláírt. az annapoliszi megállapodás előírásairól sincsen szó. De szóljunk Honduras kérdéséről is. A bizottság megtette, amit megtehetett, a parlament nyomon követi az emberi jogok sérelmét, mindig állásfoglalásokat fogadunk el, de mind a mai napig a hondurasi pucsot még nem ítélte el a ház egy állásfoglalásában. Remélem, hogy ezt eh, még ki tudjuk küszöbölni, ezt a csorbát. ne felejtsük el, hogy eh, a brazil nagykövetségben van a hivatalos hondurasi elnök, és eh, fennáll a veszély annak, hogy a hondurasi paramilitáris csapatok elfoglalják a brazil nagykövetséget. Ez pedig hirtelen választ igényel majd Brazília részéről, eszkalálódhat tehát a helyzet. Ezen felül pedig jövő héten Estorias jön ide hozzánk, aki a polgári mozgalom eh, tagja, kérem fogadja őt. Nem tudok köszönetet mondani önnek, mert túl meghaladt a két percet. Pöttering úr. Vielen Dank, äh, Herr Vorsitzender. Äh, Frau Kommissarin Ferrero-Waldner. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos asszony. Egyetérte azzal, hogyha nem jön létre Izrael és Palesztina között a béke, akkor ez súlyos kihatással lesz az arab viszonyhoz, arab világhoz való kapcsolatunkra, és a kultúrák közötti párbeszédre is. Ez a kérdésem. Azaz tehát, hogy a két államos megoldás előfeltétele e az arab világgal való békés kapcsolatunknak? Ez az első kérdésem. Másodszorban, kérem, számoljon be egy picit részletesebben arról, hogy az ENSZ mit tesz a béke folyamat ügyében a közel-keleten, elnézést, pár perccel később jöttem, de Szalafranka kollega is úgy hallottam, erről beszélt, említette egy állásfoglalást erről a kérdésről. Kérdezem, hogy mi szerepel ebben az állásfoglalásban. Hiszen, hogyha valaki elkötelezte magát, hogy a jogot betartsa, és hogyha nem tartja be, akkor igenis kifejezésre kell juttatni ezt is. Bene, allora finito il primo round. Akkor az első kérdéskört befejeztük. Átadnám a szót Felel Warner biztos asszonynak. Well. Köszönöm szépen, elnök úr. Sok kérdést kaptam az or- a világ minden területére, hát megpróbálok mindenre válaszolni. Ami az első kérdés, illetve Salamanca, Salafranca eh, képviselőtől kaptam Iránnal kapcsolatban. A G8-akban és a G20-akban más a megközelítés, de Irán kérdését mindig is napirendünkre tűztük prioritásként. A kérdés az az volt, hogy most jelenleg ebben a pillanatban mit tegyünk. Tudják, hogy Javier Solana október 1-én Genfbe látogat, és azt is tudják, hogy az amerikai adminisztráció azt nyilatkozta, hogy amennyiben az irániak a nem ökölbe szorított kezet elfogadják, akkor megindulhat a tárgyalás. Tehát a dialógus elindult, elindulhat, de az irániaknak kell lépéseket tenni az irányunkba. Sajnálatos módon hivatalosan bejelentették, hogy van egy második titkos gyár, ahol az urándúsítás zajlik. Tehát a dialóguson túl azon is gondolkodnunk kell, hogy esetlegesen a szankciókat erősítsük. Azt gondolom, hogy teljesen világos, hogy Oroszország is az erősebb fellépést szavatolja. Ugye most kezdődik még csak a dialógus, úgyhogy lehet, hogy ez egy kicsit hirtelen váltásnak tűnhet, azonban a türelem az nem lesz végtelen a dialógus mentén. Úgyhogy ez lenne az első válaszom az iráni kérdésre. A második kérdés Latin Amerikára vonatkozott. Ezzel kapcsolatosan hagy mondjam el, hogy a tíz évre visszanyúló partnerség és nagyon nagy öröm számomra, hogy ezt a tíz évet én is végig asszisztálhattam. És bizonyára megértik azt is, hogy a nyilatkozatnak nem tudom minden egyes mozanatát kiemelni most. A bizottságon belül ezt a kommunikét elfogadtuk, ugyanakkor egy mélyebb fázisba fogunk jutni Dél-Amerikával kapcsolatban. Jobb politikai dialógus szeretnénk most, az ágazati kérdések vonatkozásokban is, és minden modern kori kihívásra gondolok itt az energia ellátás biztonságára, a klímaváltozásra, de elhangzott az is itt, hogy egy külön alapot hozzunk létre, ezt a madrini csúcson talán sikerült alá hozni, és egy külön facilitást is létrehozzunk annak érdekében, hogy megfelelő pénzeszközök álljanak rendelkezésre az energia, a klímaváltozás, a környezetvédelem projektjeinek, programjainak a megvalósítására. A sajtótájékoztatómon nem lesznek, illetve nem is voltak ott az újságírók. Nyilván ez is magyarázat arra, hogy itt most miért mondok, illetve nem mondok el bizonyos dolgokat. A bekiabálásokat nem halljuk sajnos. Ha zárt ülés lenne, nyilván többet mondhatnék, de miután itt vannak most ebben a teremben a, a, az újságírók, ezért nem bocsátkozhatok részletekbe. Honduras. Azt gondolom mindannyian osztjuk azt a véleményt és azt az érzést, hogy bármi is történt, az egyetlen igazi megoldás Honduras vonatkozásában a San José dialógus folytatása és Oscar Arias javaslata. Azt gondolom, hogy ez az egyetlen út, hiszen lehet, hogy kiírják az új választásokat, de csak akkor tudjuk ezt elfogadni, hogyha ennek az egész dialógusnak pozitív hozadéka lesz, pozitív eredményre jutunk vele. Új helyzet állt most elő, hiszen Zelaya elnök úr a brazil nagykövetségen tartózkodik, és azóta még bonyolultabbá vált a helyzet. Azt mondhatjuk itt az Európai Unión belül, hogy szolidaritást, szolidaritást vállalunk azokkal, akik visszaküldték volna a nagyköveteket, de most nem tudjuk már őket visszaküldeni, úgyhogy tárgyalni kell. Hondurasról volt egyébként egy külön ülés, és kiemeltük azt, hogy Oscar Arias elnököt támogatni kell abban, hogy ezt a szenhozéi dialógust sikerüljön kieszközölni. Chile mint következő kérdés. Chile az egyik ország, amelyel a kapcsolataink nagyon jó irányba haladnak. Egy társulásról folyik jelenleg az eszmecsere, és ez már körvonalazódni látszik. Ez a megállapodás elsősorban az energiára fog koncentrálni, E, ezen belül is a megújuló e, energiaforrásokra és az oktatásra. Azért, hogy ezek a kapcsolatok valóban jól működnek, azt gondolom, hogy e, betudható, hogy Chile egyre közelebb kerül hozzánk, jobbak a kapcsolataink, látszik, hogy ők is akarják ezeket a kapcsolatokat, és mi is megteszünk minden tőlünk telhetőt a kapcsolatok előmozdítása érdekében. Chile és az Európai Unió beruházási bankja között megállapodásra fog sor kerülni, és ez egy új fejezetet nyit majd a kapcsolatokban. Azonban Brazíliával kapcsolatban úgy tűnik, hogy elvesztegettük ezt az esélyt. Ezt sajnálatosnak tartom, hiszen az elnökkel, a különböző országokkal, külügyminiszterekkel és az érintett miniszterekkel is együtt működtünk, tárgyaltunk, de tudjuk, hogy Brazíliában a standard Japán, és a brazilok nagyon erősen lobbiztak az egész régióban, azért, hogy a, és ezért aztán a csillaiek végül úgy döntöttek, hogy egy regionális megoldást kívánnak maguknak. Hát ez nem egy nagyszerű eredmény, de mégiscsak egy eredmény. Líbia. Ezzel kapcsolatban elsőként hagyd mondjam el, hogy Líbia az egyetlen ország, ahol semmiféle szerződéses megállapodásunk nem volt. Ezért bizonyára emlékeznek arra, hogy erre ígéretet is tettem a bol bolgár ápolónők ügyében, és a kiszabadítások ügyében is, hogy végre eljussunk ebbe a stádiumba, és azt hiszem, hogy ez a keretmegállapodás most egy kulcsfontosságú elem, mert így már több területen be tudjuk ültetni Líbiát úgymond a hajóba, az együttműködés, gazdasági, társadalmi fejlődés tekintetében, és az afrikai fejlesztések ügyében is. A GLS témát említeném itt többek között, és nyilván a menekültek témáját is figyelembe kell itt vennünk. Ami a jogi alapot illeti, nagyon előre szaladnánk, amennyiben már most meghatároznánk ezt, hiszen nem is tudjuk még pontosan, hogy mi lesz a tartalma ennek a megállapodásnak, Először a javaslatokról kell tárgyalni, ezt fogjuk a tanács elé terjeszteni, és amennyiben a Lisszaboni szerződés ratifikálásra kerül, akkor nyilván az uniónak és a parlamentnek is fontos szerepe lesz ebben. Tehát a menekültek, valamint a visszafogadási egyezmény az, amiről most tárgyalunk, ez nem könnyíti meg az életünket, de a tárgyalások egyébként összességében azt gondolom, hogy jól működtek, jól haladtak. Az NSBT reformja. Lambsdorff képviselő szólt erről. Nos, ez az egyik alapvető fontosságú kérdés, amire jó lenne megoldást találni, és ugye a véleményemről kérdezett a tanácson belül. Azt kell mondanom, hogy a tanácson belül nincs még közös álláspont, tehát az egyes tagállamoknak az álláspontja nem kristályosodott ki. Úgy tűnik, hogy a legtöbb tagállam elfogadja, hogy egy szélesebb körű reprezentációra lenne szükség, szélesebb körű képviseletre, és a G20-akon is láttuk, hogy milyen akadályokba ütközik ez az elképzelés. Nem kielégítő a jelenlegi helyzet, és ez sajnálatos is hiszen nagyon sok, sokan kívül maradnak, és ezért nem azok az eredmények születnek, amelyek mindenki számára kielégítőek. A nők esélye, illetve az egyenjós, egyenjogóság. A különböző ENSZ intézmények, amelyek a nők jogaival foglalkoznak. Nos, azt gondolom, hogy itt a felszólalók és a képviselőknek a személyisége is nagyban latba esik. A 18-20-as határozat, illetve a 13-25-ös is egy olyan javaslat csomagnak tekinthető, amely mind-mind felveti a kérdés, hogy hát szükség van a, a női, nőnemű tárgyalófelekre. Ha megnézzük egyébként az afrikai képviseleteket, hát azt hiszem, hogy ott is megértették, hogy látva az európai arányokat, szükség van ezekre a nőkre. Segíteni kell természetesen a nőket a kapacitáskiépítésben, a saját tagállamom egyébként így tett, és nagyon örülök, saját kabinetemben is, saját országom kabinetjében is, hogy egyre több a nő. Tehát én nem ellenzem ezt a struktúrát mindaddig, amíg az összes többivel koordinál és együttműködik. Kaddafi beszéde. Nem tudom, hogy biztos, hogy kéri tőlem a választ erre? Köszönöm. Lunácsek asszony Mexikóval kapcsolatban kérdezett. Mexikóval régóta működik a politikai dialógus az emberi jogok vonatkozásában is. Azt gondolom, hogy ez nagyon lényeges, és mindig is tárgyaltunk a tisztasságról, az érintetetlenségről, a, a jogbiztonságról, az elszámoltathatóságról, és Mexikóval kapcsolatban azt gondolom, hogy mindig is az volt az elsődleges szempontunk, hogy segítsük őket ezeknek a célkitűzéseknek a megvalósításában, miközben mi nyomon követjük az előmenetelt. Nyilván a büntetlen bűnögyek számonkérése felelősségre vonása egy lényeges kérdés, hiszen tudjuk, hogy nagyon sok a bűncselekmény, dacára annak, hogy Mexikó nagyon sokat tesz azért, hogy akár a kábítószer kereskedelemből, illetve erre visszavezethető bűncselekményeket megelőzze. Ezeket a problémákat nyilván saját pénzeszközeinkkel is igyekszünk a térségben visszaszorítani, és ugyanez igaz az emberi jogi jogsértésekre is. Nagyon lényeges, hogy a részünkről meglegyen a számonkérés, és folyamatos legyen a dialógus, mint például Közép-Amerikával is, hiszen ott jól működött ez az eszmecsere, és így lehetett a tárgyalásokat eredményre juttatni. Elég sok mindent elértünk már, de nem mindent. Közép-Amerika, Honduras, ezzel kapcsolatban volt még egy kérdés. Természetesen fontos volna a közép-amerikai tárgyalásainkat dűlőre vinni. A kérdés az, hogy amennyiben sikerül a banánkérdést lezárni, és a Cathy Ashton által vezetett kereskedelmi tárgyalások végén pozitív mérleget fogunk tudni vonni. De akkor vissza kell majd térnünk Hondurasra. Különböző opciók mutatkoznak most. A tanács még nem hozott határozatot ezzel kapcsolatban. Lehet, hogy Honduras egyáltalán nem lesz közte, és az is lehet, hogy valamilyen pragmatikus megközelítésre helyezkedünk hogy egy korábbi tag vesz majd részt technikai szinten, de mint ahogy mondtam, ez még nem szerepelt a renden. Irán, azt gondolom, hogy erre a kérdésre már válaszoltam. Ugyanaz a kérdés volt, mint a korábbi. Edkins úrnak mondom, hogy voltak erőfeszítések arra vonatkozóan, hogy Kínát és Oroszországot is ebbe az irányba mozdítsuk el, de mint ahogy mondtam, további dialógusra van szükség, Úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz ennek a vége. Afganisztán és Pakisztán még nem fogadták el a választásokat. Volt egyébként választási megfigyelői delegációnk, nagyon nehéz volt őket megvédenünk. Morion tábornok úr azt gondolom, hogy kiváló munkát végzett, nagyon büszkék lehetünk rá. Mindazonáltal látjuk, hogy, hogy ne, nagyon nehéz helyzetben dolgoztak. Nagyon fontos, hogy legalább a saját törvényeiket tartsák be az afgánok. Meg volt ugye a választási panaszokat befogadó bizottságuk, ezeket a panaszokat pedig fel kell most dolgozni. És mi mindig ebben a fázisban tartunk, tehát még nem zárult le ez a folyamat. De meg kell hozni a döntésüket, azt, hogy elfogadják-e, a választási panaszokat befogadó bizottságnak a véleményét, vagy sem. Aztán a stratégiában a következő fontos lépés ugye, hogy milyen lesz majd a kormány. Hogyan lehet erősíteni ezt a stratégiát? Bizonyára tudják, hogy van már egy új dokumentum, munkadokumentum, amit Afganisztánnal kapcsolatban a tanács, illetve a bizottság előkészít, hogyan lehetne a törvényeket jobban előkészíteni, nyilván a kábítószer visszaszorításra is hangsúlyt helyeznek az ópium terjesztésének visszaszorítással, illetve a kapacitás építésre, a közigazgatási kapacitás kiépítésére. Pakisztán még mindig. Pakisztán nyilván az egyik kulcsfontosságú ország a régióban. Ott is megfigyeltük a választásokat, Gáler úr volt a fő megfigyelőnk, ő is nagyon nehéz körülmények között kellett végezze a munkáját. De miután demokratikus kormány van hatalmon, mindent megtesz, amit erejéből kitelik. Természetesen a talibánok uralta területen mindig vannak kulmináló események, most a fenntartató fejlődést kell biztosítanunk, és a bizottságban mindent megtettünk, és elmondhatom, hogy továbbra is így fogunk tenni, minden egyes témában, amelyre koncentrálnunk kell. Oktatás, a kapacitásépítésre utalnék itt, hiszen ez minden egyes országban nagyon-nagyon fontos, hogy az állam kiépítése, az egészségügy, a, a törvényeknek a meghozatala. Azt gondolom, hogy az egyetlen dolog, aminek hiányában vagyunk, az a pénz, hiszen ha megfelelő finanszírozást tudnánk biztosítani, akkor könnyebb dolgunk, és dolguk lenne az érintett országoknak. Tehát a finanszírozási kérdésekre a négyes fejezetben nagyobb hangsúlyt kellene fektetni. Közép-kelet. Általánosságban elmondhatom, és Tony Blair vonatkozott a kérdés, igen, én úgy gondolom, hogy Tony Blair mandátuma megérdemli a támogatást, hiszen nagyon nagy munkát végez, És amire szükség van, én tudom jól, hiszen állandó kontaktusban vagyunk a titkárságával, az irodájával, az az, hogy végre a projektek, a programok elindulhassanak, kifejthessék a hatásukat. Még mindig a, a romok eltakarítása az elsődleges feladat, de azt gondolom, hogy az a 7%-os cisziordániai növekedés már egy jó jelzés. És ez is azt mutatja, hogy van esély, és természetesen, hogyha megvan a biztonság, akkor a gazdasági növekedés is elindulhat, és akkor a népesség is támogatni fogja Abbaszt, és erősödni fog, meg fog erősödni a parlament is. Pöttering úrnak válaszolnék németül. Azt gondolom igaza van, az én véleményem is az, hogy amennyiben nem béke honol a régióban, akkor nagyon komoly következményei lesznek ennek az arab kultúrák között a közép keleten, köztük és közöttünk is, méghozzá minden egyes területen. Ezért szükségszerű az, hogy ugyanúgy, mint 15 éve, vagy már még hosszabb ideje, mindent megtegyünk annak érdekében, hogy a két érintett felet odaültessük, visszaültessük a tárgyalóasztalhoz. Tudjuk, hogy ez nagyon nehéz, nagyon bonyolult, tudjuk, hogy a telepek építésének politikája nyitott kérdés, nem lett vége a telepek alapításának, de az amerikaiak is odautaznak a régióba, és mindenki igyekszik olyan megoldást kieszközölni, amely mindkét fél számára megfelelő. Az október 15-e időpont az, ami nagyon fontos dátum, addigra mindenki igyekszik egyfajta megoldást elő kigondolni, és ez az említett ENSZ határozat, azok csupán azok, amelyek a kvartett nyilatkozataiban is szerepelnek. a 1395-ös, a 1850-es és a 24-23-as határozatok ezek. Ezekben minden le van fektetve, de most ezt a lendületet, amit az amerikai adminisztráció adott ennek az egész folyamatnak, ezt kell kihasználni. Ezt mondtuk az izraelieknek, de Abbas elnök úr felé is ezt közvetítettük, és köszönöm szépen a szót. Sárja. Köszönöm, biztos asszony nagyon pontos válaszokat adott, és összefogottan beszélt. Még egyszer a második hozzászólási fázisnál is szeretném említeni, hogy kérem tartsák tiszteletben az időkorlátot, és lehetőleg kettőnél több kérdést ne tegyenek föl fejenként, hiszen a kérdések száma alapján is moderálnom kell a vitát. Gála kollega. Köszönöm szépen, biztos asszony, még egyszer köszönet, hogy amit Pakisztánról elmondott, az mutatja az ön eltökéltséget is. Remélhetőleg lesz egy follow-up program is a választásokat követően is, mert ez is azt mutatja, hogy a demokratikus struktúrákat erősíteni kívánnánk. Ezt különösen fontosnak vélem. Afganisztánnal kapcsolatban szerettem volna kérdezni, hogy a, az elmúlt évben Pakisztánban, ugye Morion úr nagyon nehéz körülmények között kellett, hogy figyelemmel kíséri a választásokat. A kérdésem az az, hogy lehet-e valóban mm, kritikát is gyakorolni, anélkül, hogy ennek bármiféle következménye lenne ránk nézve. Egy másik dolog, másik kérdés, az ukránokkal ugye egy új megállapodást szeretnénk kieszközölni, régebb óta zajlanak már a tárgyalások erről, jövőre újra választásokat írnak ki, és akkor minden megint arra koncentrál, ezekre a választásokra. Várható-e az, hogy le tudjuk majd zárni a tárgyalásokat, vagy egyáltalán hol tartunk itt az új megállapodás kialakításában. Köszönöm, tiszteletben tartott az időt. Ralcsek képviselő. Azt szeretném még elmondani, hogy most lezártam a hozzászólások listáját. Sajnos ugye 16 mínusz 1-nél vagyunk, hogyha még valaki hozzá akarna szólni, akkor újabb ülést kéne szerveznünk. Öné a szó. Köszönöm, elnök úr. Biztos azt mondja, két rövid kérdésem van. Az egyik Iránnal kapcsolatos. Jogosan azt mondja, hogy az amerikaiak ugye párbeszédet kívánnak, de probléma van az urán dúsítással, illetve a rakéta föllövéssel. A harmadik dimenziót szeretném említeni, a polgári társadalom irányban. Attól tartok, hogy a következő napokban és hetekben már megint csak szankciókról fogunk beszélni, és teljes mértékben megfeledkezzünk a társadalomról. Szeretném, ha erre vonatkozóan elmondaná a véleményét. Második kérdésem. Vannak nagyon pozitív fejlemények Törökország és Örményország közti kapcsolatban. Erről is szeretnék információt hallani, illetve kérem mondja el, hogy mit teszünk, miben segítjük őket, és esetleg tehetünk-e többet. Ralcsik kolléga, köszönöm. Kellám kollégája szó. Thank you very much. Köszönöm szépen, biztos asszony. Osztom az aggájait az iráni fejlemények miatt. Ezekben a napokban a nemzetközi sajtó a cinikusan fogalmazott az iráni fejlemények kapcsán. Ön azt mondja, hogy még azért nem érkezett el a szankciók ideje. Úgy tűnik, hogy mindeddig az iráni rezsim mindig előttünk járt, és mi mindig csak reagálunk. Kérdésem, Gondoltak-e olyan lehetőségre, hogy néhány éven belül új helyzet fog kialakulni, és Iránnak tömegpusztító fegyverei lesznek, rakétái lesznek, hogy ezeket föllőjék, és hogyan fogunk reagálni erre? Második opció, ez egy pozitívabb helyzetkép, úgy gondolom, hogy föl kell készülnünk. 20 évvel ezelőtt senki nem volt fölkészülve arra, Senki nem hitte azt, hogy a Szovjetunió föl fog bomlani, el fog tűnni, és mégis bekövetkezett. És ezekben az időszakban eh, láttuk, hogy az iráni rezsim nagyon-nagyon törékeny, úgyhogy Krali kocsekkel kapcsolatosan, illetve hozzá kapcsolatban szeretném megkérdezni, hogy a társadalom nak az iráni társadalomnak milyen politikai támogatást biztosítunk. Köszönöm, kérem, képviselő Bocku Borckurt képviselő a szó. Ehm, Köszönöm szépen, elnök úr, és külön köszönettel tartozom azért, hogy feltehetem a kérdést, mint a közép-amerikai delegáció vezetője. Hondurasra vonatkozik ez a kérdés. Rövid távú stratégiáról van szó, és nem hosszú távú stratégiáról. Tehát kíváncsi vagyok, hogy mit tesznek. Látjuk a képeket a tévében, hallunk a cenzúráról. Kérdésem pedig, hogy azt mondta, hogy a brazil nagykövetségben van az elnök, aztán arról beszélt, hogy technikai képviselő van az ilyen esetekben, de kérdezem, hogy mi történt ebben az esetben, és hogyan lehetne megoldást találni minél hamarabb, és hogyan lehetne Arias elnököt megerősíteni. Kérem, hogy egy picit részletesebben számoljon be a kérdésről. Köszönöm. Bockur képviselő, Brock kollégája szól, két perc. Frau Kommissarin, Biztos asszony, két rövid kérdést szeretnék feltenni. Az egyik Afganisztára vonatkozik minnyájukat foglalkoztat ez a kérdés, és ugye még a választások is problematikusak voltak. Ez pedig valóban a célok elérésének határát felmutatja. Az eredeti cél az volt, hogy az Af- Afganisztánban megyünk azért, hogy az Alkaidát eh, megakadályozunk működésében a többi cél később merült föl, éppen ezért talán nem kellene mégiscsak újra átgondolni ezt a missziót, és esetleg hamar valamikor be is fejezni. Másodszorban a rakéta kérdésben és a leszerelési kérdésben érdekes helyzet jött létre. Az USA és a Oroszország között, Cseh köztársaság, Lengyelország, Irán, ezeket az országokat említem meg, illetve a volt start tárgyalásokat érintő államokat. A NATO bővítésre nehezkedő nyomás sem olyan nagy. Ez pedig, kérdezem önt, kihat-e az Európai Unió szomszédságpolitikájára, illetve lehetőség nyílik-e arra, hogy ezekkel az országgal, országokkal um, jobban elmélyítsük a kapcsolatunkat? Grazie, onorevole Brock. La... Köszönöm, Brock úr. Van Pálen képviselője a szó, két perc. Thank you, Mr. President. I... Köszönöm szépen, elnök úr a biztos asszonyt én is Iránról szeretném kérdezni. Éveken keresztül hülyének néztek bennünket, Irán bombát akar előállítani, ezt most már bizonyítani is tudjuk. Milyen szankciókat lehet eh, gyakorolni, amelyek hatást is gyakorolnak Iránra, hiszen már egy csomó szankciót kis, kif, kihirdettünk, és ennek semmi hatása nem volt másodszorban. Szeretném, hogy normális életet éljenek a palesztinok, de ennek feltétele, hogy a nemzetközi terrorizmust és a régió terrorizmusa ellen fellépjünk. Mit tud ön tenni? Végezetül Honduras. Szalaja volt az első, aki megtörte az alkotmányos rendet. Ez persze nem volt ö, oka annak, hogy megpucsolják, lepucsolják, de nem lehetne azt elérni, hogy sikeres legyen a novemberi választás? Nem volna ez jobb opció, mint az, hogy Szalai esetleg visszatér hivatalába? Köszönöm, Van Balen képviselő. Kill Nielsen képviselő asszony a szó. Merci. Je voudrais aborder... Köszönöm. Egy olyan kérdéssel szeretnék foglalkozni, amit még senki nem említett. Az ENSZ bizottsága a Richard Galston témában. Most nyújtották be a 2009. januári gázai eseményekre vonatkozó jelentésüket, és ezek kapcsolatban ugye fölmérték a helyzetet, és milyen emberiség elleni büntetek történtek ott Izrael részéről, az izrael erők részéről. Független kivizsgálást kértek ezekkel a jogsértésekkel kapcsolatosan. Szeretném megismerni ennek a kutatásnak, ennek a felmérésnek az eredményeit, illetve a zsidó állam milyen módon fog, kezeli ezeket a kérdéseket. Az emberi jogok megsértéséről van szó, izraeli részről hiszen a gázai problémát meg kell oldani, illetve a nagyon sok gyerek is lett tartóztatásban, ha így lehet fogalmazni, úgyhogy mit lehet tenni ezeknek a kiszabadításáért. Az Európai Unió mit tesz ezeknek az embereknek a kiszabadításáért, a palesztin nép szenvedéseinek a csökkentéséért. A konkrét kérdésem biztos az, hogy mit tett az Európai Unió a palesztin-izraeli kérdésben azért, hogy illetve a bizottsági jelentés, amit említettem, annak következményeként az EU tette bármit és mit tett, és én ezt az időszakot büntethetetlenség időszakának nevezném. Kén Nénzen azt hogy köszönöm a hozzászólást, és a második hozzászólási kört Van Orden képviselő zárja le, kettő perc. Uh, thank you very much, uh, Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr, és szeretném üdvözölni a biztos asszonyt. Tényleg nagyon kellemes a pozitív transatlanti kapcsolatokra vonatkozó megjegyzéseit hallani, de más szeretnék kérdezni. Sri Lankáról szeretnék kérdezni. Nagyon nehéz időszakot élnek, a, hiszen a, a terrorista időszakot követően pozitív időszakot élnek, de az kormány intézkedéseiről van szó, hiszen a korábban az ellenőrzés alatti területen élőknek a jövőjéről van szó, az emberi jogokról van szó, illetve a konfliktus és az érintett területeken élőknek a jövőjéről, az ITT témájáról. Úgy gondolom, hogy foglalkoznunk ezzel, ezzel és támogatni, segíteni tudnánk a sri lankai uh, népet a demokratikusan választott kormányával együtt. De ugyanakkor mi még nehezebbé tesszük az életüket, tehát nem támogatjuk őket, és az az IDT és a diaszpora elemeket is a régi ugye IDT intézkedések e, érintik. Több humanitárius támogatásra van szükség, több támogatásra van szükség. Az a veszély, hogy felosztjuk és tönkre tesszük a Sri Lanka kapcsolatát a nyugati demokráciával. Biztos asszony, hogyan tudunk kilépni ebből a helyzetből? Hogyan lehetne pozitívabb és gyümölcsözőbb ez a hozzáállásunk? Köszönöm. Köszönöm, Van Orde képviselő. Biztos asszony a szó. Kérem, adjon választ a második kérdés sorra. Köszönöm, elnök úr. Gáler úr, az első kérdés. Ami ezt az ügyet illeti, úgy gondolom, hogy Morion elnök ugyanezt a módszert alkalmazta, ami bevett. Tudtuk, hogy nagyon nehéz lesz, főleg délem a csalás ellen fellépni, és ez teljesen világos volt a kezdetektől, és sok jól képzett afgánt alkalmaztunk, ha jól tudom, 8000 helyi afgánt alkalmaztunk, de a választási részvétel délen és keleten mégis nagyon alacsony volt. Tehát nem volt egységes a kép, északon és nyugaton sokkal magasabb volt a választási részvétel, mint délen és keleten. Megállapítottuk azt is, hogy nagyon sok szabálytalanság történt, ez teljesen nyilvánvaló volt. És így, hiszen ez az afgánok saját választása, csak arra volt lehetőség, hogy alkalmazzák azt a törvényt, amelyet ők maguk törvénybe iktattak. Ezt vár, vártuk el, és Morion tábornok is ezt várta el. Jelesül tehát azt, hogy a választási panasz bizottság az összes választási panaszt átvizsgálja. Még nem végezte el ez a bizottság a munkáját, de majd ki fog derülni, hogy mekkora a marzs, és hogy az első fordulóban Karzai elnök nyerte, vagy sem. Vagy pedig, hogy arra lesz szükség, hogy egy második fordulót tartsanak, vagy pedig valamilyen módon a kormányjal megállapodásra akarnak jutni. Vannak elképzelések, mondom egyelőre csak elképzelések arról, hogy Abdullah lehetne Karzai alatt a miniszterelnök, de mondom, ez még nyitott kérdés és mint tudják, az árujelentés még később jön, tehát többet erről nem tudok mondani. Persze szoros kapcsolatban volt a Murion tábornokkal, és azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon bátor volt munkatársaival egyetemben, hanem a bevett módszert igyekezett alkalmazni, már amennyiben ez sikerült. Azután Ukrajna kérdése kapcsán. Éppen két nappal ezelőtt, tehát még New Yorkban az EU-Ukrajna trojkát tartottuk meg. Persze további tárgyalások kérdését is felvetette az ukrán fél. Azt mondhatom ezzel kapcsolatban, hogy a szabadkereskedelmi megállapodást egész biztos év végéig le lehet, nem lehet lezárni. Ukrán részről szeretnék, de talán a politikai részt le lehet zárni év végéig. Meg kell látni, karácsony előtt még egy csúcsot tartunk, és ez egy nagyon nagy nyomást jelent mindkét félre, hogy minél messzebb jussunk. Azután ebben igaza ismét választások jönnek, és hogy a választások előtt még komolyabb reformokat végre -e hajtani, hát nem tartom ezt különösebben valószínűnek, és az ukránok is meglehetős realizmussal tekintenek a e kérdésre. Az iráni civil társadalom kérdésére válaszolnék Rocsek kollégának. Valóban, amennyire csak tudunk, igyekszünk dialógust fenntartani az iráni civil társadalommal. A nem érzékeny kérdésekre próbálunk koncentrálni, például menekültek kérdésére, hiszen itt az irániaknak is nekünk közös érdekeink vannak. De természetesen vannak más projektek is, több irányban dolgozunk, például a televízió vagy a médiumok területén. Van egy farsi weboldalunk, és vannak diákcserék, az Erasmus Mundus program az iráni diákok számára is nyitva áll, és időről időre újságírók, is, újságírók cseréjére is sor kerül, és a nem állami szereplők látogatására ezt válaszolom Kelem úrnak is. Ennyit tudunk tenni, hát Mangarelli kollega, helyettes főigazgató Iránban járt, azért, hogy a projekteket nyitottabbá tegye, de ezeket nem fogadta el az iráni fél. Ez tehát szintén egy nagyon nehéz kérdés. Törökország és Örményország. Nagyon örülünk annak, hogy nyitnak a felek Először a diplomáciai csatornákon keresztül, de mindezek a tárgyalások és ezek a megállapodásokat azután majd ratifikálni is kell. És Gondolom, hogy a papíron szereplő megállapodások nem azonnal lépnek hatályba, de ennek ellenére ez egy fontos, jelentős előrelépés. És persze ugyanakkor az örményeknek is mondjuk, egyébként az azeri külügyminiszterrel is találkoztam, az örményeknek is elmondjuk mindig újra, hogy további megállapodásokat szeretnénk látni, és a hegyi Karabach kérdésében Örményország és Azerbajcsán között előrelépést szeretnénk látni. De hát persze az ördög a részletek rejlik, mint tudjuk. Irán kérdéséről ismét. kellám úrnak mondom. Igen, Irán egészen mostanáig ő határozta meg a tempót, de hát választások voltak Iránban, és a választások előtt semmit nem tudtuk, tudtuk, hogy semmit nem lehet tenni. Most tudjuk, milyen nehéz körülmények között zajlottak a választások, milyen következményekkel jártak, de másrészt pedig most esély is nyílik arra, hogy pozitív irányban változtassuk meg a viszonyokat de először az irániak hosszú történetünk során választ is adnak, nagyon általános választ is. Először hosszú ideje az amerikaiak készek leülni az iráni féllel, tehát ez egy teljesen más hozzáállás, és az irániak mindig ezt kérték. Ezért úgy gondolom, hogy ez egy fontos lépés. Lássuk, hogy a tárgyalások mire vezetnek. Nekünk is türelmesnek kell lennünk, de a megfelelő időpontban, a megfelelő pillanatban sarkunkra kell állnunk, nem lehetünk végtelen, végig türelmesek. A szankciók előkészítés alatt állnak, például milyen szankciók? Például a források és a betétek befogyasztása, aztán vízum nehezítések és hasonló lépéseket készítünk elő. De Egyelőre egy, nem akarjuk ezeket bevezetni, hanem egy olyan politikát, egy új politikát akarunk bevezetni, amelyet még nem, amely még nem tudott sikerre, nem tudott gyümölcsöt hozni, de már előtetésre került ez a növény. Nagyon nagy hasadás van az iráni társadalomban, joggal mondott ezt képviselő kollega. És ugye ön jobban tudja nálam, hogy a nagy elnyomásnál milyen gyorsan történnek a változások. Nagyon nehezen tudnám én megmondani, hogy rövid, közép vagy hosszú távon ez a társadalom átalakulásához vezethet-e vagy sem. De minnyáján demokraták vagyunk, bízzunk hát a demokráciában. Honduras. Pokut asszony kérdezett erre rá, hogy mit teszünk konkrétan. Nos, a tár- társulási megállapodás nem jelent kártyát a mi kezünkben. Mind a közép-európai államok, főleg Kosztarika, de mások is, meg szeretnék kapni ezt a megállapodást is. Spanyol kollégáink is nagyon keményen dolgoznak ezen, hogy az elnökségük ideje alatt alá lehessen ezt írni. De hát először a banán kérdést kell megoldani, ez egy nagyon nehéz kereskedelem politikai kérdés. Tegnap és tegnap előtt az Ákácsi országokkal folytattuk a kereskedelmi tárgyalásokat, most majd a latin-amerikai államokkal tárgyalunk, azután majd Panamával. És ez nem könnyű, Ashton biztos asszony Washingtonba is elrepült, hiszen itt tényleg a csikita kérdés is felmerül. Ez egy igazi kereskedelmi politikai kérdés, nem vagyok kereskedelmi biztos, de tudjuk, hogy itt nagyon kemény szerepet játszik maga a Csikita cég is. Aztán, hogyha banán kérdést megoldottuk, nem szabad akkor sem elcsúszni egy banánhéjon, hanem tovább léphetünk. Az egyik opció az lesz, hogy Honduras kimarad, a másik lehetőség az lesz, hogy pragmatikus megoldást keresünk a két eh, fél vagy a két kormány között, de mondom, egyelőre még nem tartunk itt, de valóban speciális találkozót tartottunk a kérdésről. Brock képviselő úr rákérdezett Afganisztánra. Nos, úgy hiszem, hogy az az elképzelés, hogy a tálibokat megosszuk, éppen ebben a régi irányba mutat a tálibokat, a szélsőséges tálibokat, a, ezekkel ellen akarunk harcolni, ez volt az eredeti ötlet. Másrészt pedig jelenleg nem volna lehetséges, és nem is volna helyes visszavonulni Afganisztánból. Jelenleg nagyon nehéz a helyzet Afganisztánban a választások után, ráadásul olyan választások voltak ezek, ahol még mindig nem tudjuk százszerzelékos biztonsággal megmondani, mely, mi volt a választás eredménye. Nos, úgy gondolom, hogy még koordináltabban a nemzetközi közösségen belül és az Európai Unión belül kell fellépni, azért, hogy stabilizáljuk Afganisztánt. Hiszen Afganisztán nem csak a katonai, hanem a civil segítségre is szorul, sokkal jobban, mint korábban. A civil támogatásban mi mindig erősek voltunk, de egy-két partnerünk inkább csak a katonai támogatásra koncentrált. Aztán a leszerelés kérdése. Kérdésére azt mondhatom, hogy még, még a, nem látom, hogy a szomszédságpolitikára ez milyen kihatással volna, de a az USA és Oroszország közötti enyhülő viszony reményeim szerint kihat majd a szomszédságpolitikára, elmélyül a bizalom, és ez pozitívabb kihatással lesz a szomszédságpolitikára. Azt hiszem, Fandalen úr a szankciókról kérdeztem, mondtam, ugye a betétek befogyasztása, vízumtilalmak kihirdetése, a többi dolgon még csak gondolkozunk. Ami pedig a palesztin kérdést illeti, persze, tehát a terrorizmus ellen harcolunk, ez világos, másrészt a palesztinok, különösen Abbas elnök uralma alatt, de még Salam Fayed is megmutatta, hogy jól dolgoztak a terrorizmus ellen, de nagyon fontos, hogy ezt most a másik oldalon, az izraeli oldalon a települések kialakításának tilalmába fordítsak, hiszen minnyáján, ahogyan Pöttering úr is mondta, békét szeretnék a közel-keleten. Ami pedig Szalaja elnök is, Honduras kérdését illeti. Igen, lehet, hogy a választások jelentik a megoldást, de az a kérdés, milyen feltételek mellett zajlanak majd a választások is. A nemzetközi közösség és az Európai Unió is gondolkozik ezen hiszen az Oscar Arias és San Jose megállapodás mindkét fél számára jó megoldást jelenthetne, dialógust kellene folytatniuk, de néha az egyik fél, néha a másik fél utasítja el ezeket a meg, ezt a megállapodást. És mindenképpen megfigyelőket kellene küldeni. Ami a Goldstone jelentést illeti. Nos, ezt a jelentést az Emberi Jogi Tanácsban, Genfben. Ugye ma van 29 ké kérem, hát éppen ma vitatják meg a Goldstone jelentést, még nem is kaptam hírt erről a vitáról, és természetesen mi a elszámoltathatóság és a nemzetközi jogba ütköző cselekedetek számon kérhetőségét tartjuk fontosnak, ide van tartoznak az emberi jogok is. Ez az Európai Unió álláspontja. Végezetül. Sri Lanka. Fanorden úr, hadd mondom el önnek, rögvest, hogy először is. Végig kapcsolatban voltunk Sri Lankával, nem szakítottuk meg a humanitárius támogatást, az IDP-kben is együttműködünk. Mi több, holnap délután az elnök testvérével találkozom az ő megkeresésére, és keressük az együttműködés lehetőségét. Máskülönben azt is látnunk kell, hogy az emberi jogokat és az humanitárius jogokat nem vették figyelembe gyakran, ez sajnos nagyon világos. Ezért tehát a GSP plusz független mm, vizsgálat ezt ki is mutatta Remélem, hogy konstruktívabb együttműködésre lehet majd számítani, de ugyanakkor a tények makacs dolgok. Annyi mindent szeretnék tenni Sri Lanka érdekében, de bizony nagyon sokszor a társelnökök bizottságában nem is nagyon hallgattak rám. Köszönöm. Komisszárió! Köszönöm, biztos asszony. Utolsó kérdéskör. Elnézést kérek, de még szorosabbra kell, hogy vegyem a hozzászólási időt. Most már csak másfél perces felszólásokra van lehetőség. Kukken képviselője a szó. Thank you, Mr. Chairman. One question. Köszönöm szépen, elnök úr. The importance of the strategic part. Beszélt a lényegéről, hogy EU és Latinamerikai egyeztetés mennyire fontos, és hogyan lehet ezt a jövőben fejleszteni. Azt tudjuk, hogy Latin Amerika nem egy homogén kontinens, több ország van, ott többféle kormány, többféle rezsim, csak egyet említek, Venezuela és Hugo Chávez. Chávez. Kérdésem, figyelembe vették -e, és mi, hogyan vették figyelembe az új stratégia kialakításakor a latin-amerikai együttműködésre vonatkozóan ezt a helyzetet tudom, hogy részletes elemzésben nem tud belemenni, de ha bármiféle rátekintést tud adni nekem erre a kérdésre, annak is már örülnék, és megköszönném. Köszönöm, Kukan képviselő, betartotta az időt. Obiosz képviselő, másfél perc. Sí, de la relación con América Latina, yo... A latin-amerikai kapcsolat elemzése úgy gondolom, hogy pozitív eredményekre vezethet. El kell ismernünk, hogy a biztos az, hogy milyen fontos szerepet játszott ebben és ezeknek a kapcsolatoknak az alakításában. Az utóbbi éveknek a vizsgálata azért azt mutatja, hogy ugye Csillevél és Mexikóval külön megállapodásunk van, így régóta léteznek ezek, aztán három tárgyalási folyamat van regionális szinten, Viszont ezek a tárgyalások nagyon lassan haladnak, hogy nem mondjak mást. Sőt, azt mondanám, hogy aggályos lassúsággal haladnak előre ezek a tárgyalások. A stratégiai módszer az integrációs, régiós, régiós alatti szintű támogatás, az lehet, hogy túlságosan merev volt, hiszen a stratégiai céloknak a lényege az olyan, mint a párfüm, amit szagolni kell, és nem pedig meg kell inni. Tehát ösztönzőként kell, hogy szerepeljenek ezek a stratégiák. Úgy gondolom, hogy másféle módszert kéne talán kialakítani. Nem tudom, hogy pontosan milyen kommunikációs eszközöket alkalmaz a bizottság. Minden esetre szeretném meghallgatni az ön személyes véleményét arról, hogy nem kéne módosítani a módszereken. Erleki képviselő, másfél perc. Köszönöm. Köszönöm eh, Benita Ferrero Wagner asszonynak, hogy eljött hozzánk a mai napon. Eh, rövid leszek. Az első a a fegyverek leépítése, az Egyesült Államokkal kapcsolatos kérdés, a második témám Afganisztán, a kormány kérdése továbbra is nagyon súlyos kérdés, ahogy mondta. Kérdésem az, hogy ismeri-e azt a tényt, hogy a, nagyon jelentős a korrupció, legalábbis három legfontosabb, legmagasabb szintű kulcs politikus, tehát az elnöknek a testvére, a miniszterelnök volt miniszterelnök, és még egy nagyon fontos politikus, magas szintű kábítószer kereskedőnek bizonyultak. Nem tudom, hogy ilyen szövetségesekkel tudunk-e együttműködni. Köszönöm. Köszönöm, a leki kolléga. Tána képviselő, másfél perc. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretném üdvözölni a biztos asszonyt. Röviden a tör török örmény közelítéshez szeretnék hozzászólni. Ma voltam az örmény követségen, és nagyon aggódunk amiatt, hogy a török kormány esetleg leblokkolná a ratifikációt nemzetközi szinten esetleg meg lehetne ezt támogatni, hiszen a stabilitás számára hosszú távú problémát okozhat mindez. Szeretnék emlékeztetni önt valamire, amit a múltban mondott, a EMP jelentés végrehajtásáról van szó, vagyis semleges polgári társadalmi építés Karabak területen EU támogatása, EU támogatása. Viszont az EU egyáltalán nincs ott jelen. Nem tudom, hogy mit lehetne tenni ezen a, ebben a régióban, de ez rendkívül hasznos lenne, hogyha tudnánk támogatni a dél-kaukázusi stabilizációt el kell, hogy mondjam, hogy semmilyen EU jelenlét nincs a Krím területen. Az oroszok uralnak mindent, és a felmerül a problémája a költségvetési kérdésnek. Nem tudom, hogy esetleg az ukrán témában az alapok kezelése területén tudnánk-e valamit tenni, hiszen ez egy hatalmas potenciális konfliktus terület. Következő India, az EFTA tárgyalások nagyon lassan haladnak. Szeretném tudni, hogy mit, gondolnak át, mit gondol általában Dél-Ázsiáról és a legnagyobb ottani országgal való kapcsolatunkról. Tanok képviselő, meg kell, hogy róljam Lózin képviselő másfél perc. Ich habe auf den falschen Knopf gedrückt, Entschuldigung. Ja. Az gombot nyomtam, úgyhogy elnézést kérek. Biztos asszony, elég sok mindent elmondott már honduras kapcsolatban, azonban még mindig nem tudom kiszűrni a véleményét a pucsról. Úgyhogy hagyd tegyem fel még egyszer a kérdést. Az Európai Unió hogyan vélekedik a pucsról, hogyan ítéli meg ezt, elítéli, és hogyha igen, lesz-e egy nyilatkozat, egy, egy állásfoglalás ezzel kapcsolatban EU-s részről, avagy nem, és ha nem, akkor miért nem? Az EU-nak lett volna már lehetőségeit intézkedni, hiszen a honduraszi diplomatákat ki lehetett volna utasítani, gondolkodtak erről, ha nem, miért nem. Utolsó kérdésem pedig, hogy mindazok a programok, amelyek az olyan állami szervezeteket pénzelik, akik viszont támogatták a pucsot, most valamilyen szankció alá esnek -e, vagy sem. Köszönöm. Lőszín képviselő, Weigel képviselői a szó, másfél perc. Guspa, komisárka, dobrodosla. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, és köszöntjük itt a parlamentben, biztos asszony. A szlovén nyelv nehéz nyelv, de hát értik azért itt a parlamenten belül. A kérdés az, hogy különböző nemzetiségek milyen keretek között ülnek össze, amikor megtárgyalnak egyes kérdéseket. Karintiából ellátogatnak holnap a szlovénok hozzánk, és nyilván az osztrákok is tárgyalni fognak velük. Mit tudunk számukra felkínálni, mit tudunk biztosítani számukra, annak érdekében, hogy az osztrák állam alapítókiratát betartsák, hiszen a szlovén nemzeti kisebbség joggal várhat tőlünk valamit, ha nem így tennének, akkor nem jönnének el Brüsszelbe. Köszönöm. Utolsó hozzászóló. Menendez Délvállal képviselő, másfél perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Ferrer Wagner asszony, először is szeretnék gratulálni a mandátum elején azért, hogy hajlandó volt eljönni hozzánk. Tudom, hogy mindig nagy energiával és nagy meggyőződéssel tartja kapcsolatot a parlamenttel. Irán egy konkrét kérdésem lenne. Azt szeretném megkérdezni, hogy amennyiben nem lesznek sikeresek a tárgyalások, van-e információja arra vonatkozóan, hogy milyen fajta szankciókat eh, lehetne alkalmazni? Kína és Oroszország szerepe. Nem megyek bele a részletekbe, hiszen már volt erről szó, de szeretném tudni, hogy mit gondol arról, hogy eh, bár a biztonsági tanácson kívüli, de Indiának mi a szerepe, milyen eh, szankció lehetőségek vannak kalózkodás, főleg az indián, indiai óceánban. Ön is ismeri a érintett tagállamokat. Ön szerint mik az ön információi, mennyire súlyos ez a probléma, javul vagy rosszabbodik a helyzet az indiai óceánban a kalózkodás témájában? Rendben. Akkor lezárom a kérdések lehetőségét, és most kérem a biztos asszonyt, hogy az utolsó kérdéskörre is adjon választ. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is, igen, igaz, nem minden latin-amerikai ország homogén, különböző országok vannak, különböző kormányokkal. Mit is teszünk? Megpróbáltunk több szintű megközelítést alkalmazni az általános stratégia keretei között, és minden országot bevonni ebbe. Ebbe tartozik a regionális megközelítési, a bilaterális dimenzió. Tehát így vál, adnék választ arra, amit ön kérdezett. Igen, pont azt tettük, amit kérdezett Objosz képviselő. Igaza van. Néha a két oldalú megállapodás, amelyeket kötöttünk, sikeresebbek voltak, mint a regionális megállapodások. Ugyanakkor a regionális megállapodások kötelezettséget jelentenek különböző régiók számára, közép-amerikai és indiai országok, tehát persze Ecuador, Bolívia, aztán közép-amerikai kérdések, most Honduras kérdések, korábban Nicaragua merült fel, valami mindig történik ezeken a területeken, de mindeddig, mindig is megoldást tudtunk találni a nehézségekre, úgyhogy remélem ebben az esetben is ez fog történni. Ha nem ez lenne, hát akkor is azért bizonyos rugalmasságunk, rugalmasság áll a rendelkezésünkre, főleg az utóbbi csoportnál, a tárgyalások menetét követve, Döntés született arra, hogy két szintű megközelítést alkalmazunk a tárgyalások során. A 2003-as régi eu Lakan politikai és együttműködési megalapodást követjük, a másrészt pedig több oldalú kereskedelmi megállapodásról tárgyalunk. Nagyon sok Lakan ország már él ezzel, és VTO kompatibilis konstruktív megállapodások születhetnek így. Tehát egy társulási megállapodás az ugyanakkor a végső cél hat kereskedelmi tárgyalási kört követően, ugye a legutolsó múlt héten volt, szeptember 21-26-a között Kolumbiával és Peruval. Bolívia soha nem vett részt ezeken, Ecuador visszalépett, és most érünk a finisbe, nagyon sok fejezetet le tudtunk zárni, vagy már majdnem le lettek zárva. Természetesen a siker, az a Genfen a banán megállapodás lenne, és természetesen Kolumbia bevonása a banán kérdésben. Meglátjuk, hogy hogyan tudjuk ezt kezelni. Mindez azt jelenti, ha rugalmasnak kell lennünk, rugalmasak vagyunk, és ez érvényes Hondurasra is. Ha azt látjuk, hogy a banánkérdés rendezését követően Honduras problémát jelent, akkor valamilyen rugalmas megoldást kell erre találni, esetleg mandátum változtatással, aztán meglátjuk, mit tehetünk. De azt is el szeretném mondani, hogy annak nagyon örülünk, hogy például Ecuador visszajön a tárgyalásokba, és ez egy pozitív jel. Igen, nehéz, de mindig a helyzetnek megfelelően alakítjuk a hozzáállásunkat. Afganisztán, tudom, Laki úr, ismerem a kérdést, igen, a korrupció kulcskérdés, és sajnos jelen van, és nagyon nagy akadály Afganisztában. Nagyon sokat teszünk kapacitásépítés területén, az igazságszolgáltatási rendszer területén, új bírói kinevezések, ügyészi kinevezések területén, de mindenhez időre van szükség. Az összes Európai Uniós tagállam kell úgy döntsön, hogy aki valóban korrupt, büntetve legyen. Török örmény határ. Ahogy Tanak akkor mondta, igen, remélem, hogy a ratifikáció meg fog születni. Amit megtehetünk, megtesszük, ösztönözzük őket, esetleg határozatot vagy döntést is hozzunk a parlament részéről, vagy hozhatnak, ez is nagyon hasznos lehetne. Civil társadalom a karabahi területen. Igen, a, nagyban próbálunk hozzájárni ehhez a projekthez, de hát a felek között mindig leállnak ezek az egyeztetések. Igazából volt egy elképzelés Szennebi úr és egy, egy csoport ö, delegációt szervezzen oda. Először az egyik oldalon voltak nehézségek, aztán a másik oldalon. A kérdést említettem New Yorkban, de még nincs siker. Amikor Azerbajdzsánban voltam, emlékszem, hogy magával az elnökkel beszéltem, hogy több lehetőséget kaphassunk, de sajnos mindig érdekekről van szó, tehát mindig az egyik vagy a másik félnek nem érdeke, hogy mindez megszülessen elnézést. Sajnos a mikrofonon kívül elhangzott hozzászólásokat nem halljuk. Mindent próbálunk megtenni, és még mindig nem adtuk fel. Ukrajna delegáció érkezett hozzám talán négy-öt héttel ezelőtt, és Jusenko elnökkel megállapodtunk arról, hogy többet teszünk ebben a témában. Igen, ismerjük a kérdést, tudjuk, hogy többet kell tennünk, és jelen kell, hogy legyünk ezen a területen, segítenünk kell a helyzet stabilizálását. India, szabadkereskedelmi megállapodás mindig nehéz, én nem kereskedelmi biztos vagyok, de tudom, hogy mi, szinte a legnehezebb a kereskedelmi megállapodásokat összehozni, hiszen nagyon sok részletkérdést kell tisztázni. Általánosságban azt mondhatom, hogy számunkra fontos, hogy India stratégiai partner legyen, csúcs lesz Indiával, ezekkel a kérdésekkel mindenképpen mielőtt a értekezletre sor kerülne, meg kell próbálnunk minél nagyobb előrelépést tennünk India egyre fontosabb szerepet játszik, de néha például a klímaváltozás kérdésében azért többet is tehetnének. Szeretnénk, hogy a Kopenhágában aktívan jelen, lehet, jelen lennének. Grundsätzliche Haltung. Végül pedig Lózing asszonynak Hondurasszal kapcsolatos vélekedésünk teljesen egyértelmű. Már régen elítéltük ezt a pucsot, befagyasztottuk a politikai kapcsolatainkat Hondurasszal és a diplomatákkal, a de facto kormány diplomatáival is befagyasztottuk a kapcsolatainkat, és minden kormányal összefüggő kap- programokat felfüggesztettünk, csak a civil társadalmat érintőeket nem. Tehát megtettük a szükséges lépéseket. Weigel úrnak pedig azt mondhatom, hogy a nemzeti kisebbségek az Európai Unióban. Ezzel kapcsolatban nagyon nehéz egy konvenciót, egy egyezményt kieszközölni. Vannak megállapodások, de ezeket mindkét félnek meg kell tartania. Mendes del Valle-nak pedig azt mondanám Iránnal kapcsolatban, azt gondolom azt mondtam, hogy be lehet fagyasztani esetleg a, a számlákat, a vízumok megadását ki lehet, meg lehet tagadni. Több ötlet is felmerül, több elképzelés, de még nem kristályosodott ki. Ami a kalózkodást illeti, ez egy új jelenség. Azt gondolom, hogy senki sem gondolt volna erre pár évvel ezelőtt. A fontos ezzel kapcsolatban az, hogy ne csak offshore hanem onshore, tehát ne csak a tengeren, hanem a száraz földön is harcoljunk a kalózkodás ellen. Louis Michellel, biztos társammal dolgozunk ezen a területen. Azt gondolom, hogy a szegénység visszaszorítása a kulcsfontosságú feladat. Nagyon sok európai már dolgozik ezen a programon, és hát, mint ahogyan mondtam, a szárazföldön és a tengeren egyaránt együtt kell működni. Köszönöm, biztos asszony! Mélységes vitát folytattunk, nagyon sok témát érintettünk, és ön nagyon sok részletet meg tudott velünk osztani, bár kevés idő állt a rendelkezésünkre nagyon sok eh, kérdésem megfelelő, kielégítő választ adott, illetve amire nem tudott részletes választ adni, ott legalább fölketett az érdeklődést. Az együttműködést szeretném, ha a jövőben is hasonló szellemben folytathatnánk, hiszen a mai eszmecsere abszolút pozitív volt eh, a bizottság és ön között. Még egyszer szeretnék köszönetet mondani a nagyon érdekes dialógusért. Köszönöm. La seduta è tolta e riprenderà alle ore... Szünetet tartunk, és 17 órakor folytatjuk az ülést. Az Európai Unió Moldávia együttműködési csoporttal, és a Vlad Filat miniszterelnök meghallgatására fog sor kerülni negyed óra múlva. Köszönöm. Kollégi, vi prego di... Kedves kollégák, kérem foglaljanak helyet. Továbbra is legyünk pontosak, és adjuk meg a pontoság tiszteletét vendégünknek, Vlad Filat miniszterelnök úrnak, akit Moldávia külügyminisztere kísért el. Szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy egy napi rendi pontunk van még, bár ez egy átfogó napi rendi pont, meghallgatása a vendégünk, vendégeinknek. Az ülésnek ezt a részét az Európai és Moldáviai Parlamenti Együttműködési Bizottságba delegált küldöttséggel közösen tervezzük. A küldöttségnek szeretnék gratulálni vendégünknek a megválasztásért, és remélem, hogy a ma megkezdett együttműködés a jövő időszakban folyamatos lesz. Tisztelt miniszterelnök úr, tisztelt külügyminiszter úr, nagy megtiszteltetés számunkra, hogy ilyen magas szintű delegációt fogadhatunk. A Moldáv köztársaság kormánya nemrég megújult egy héttel ezelőtt bizalmat szavazott a lakosság a kormánynak, és ezért mindenki nagy elvárással, nagy várakozással fordul az esemény irány. Ez az első olyan kormány az országokban, amely ugye volt Szovjetunióból lépett ki, egy a múltakos vonalat követtek mostanáig, ami talán a jövővel nem volt koherens, tehát a kommunizmus utáni első nem kommunista kormány az önöké. Röviden, néhány szóban így foglalnám össze az utóbbi évtizedek történelmét az önök országában. Miniszterelnök úr, mindenki nagyon ismeri, hogy milyen szándékai vannak, hogy megkívánja újítani a politikát, hogy részt szeretnének vállalni az európai szintéren. Programjából néhány pontot szeretnék idézni, hiszen igazi kihívásokat tartalmaz az ön programja az Európai Uniós kapcsolatok területén is, ki szeretném emelni azt a célt, hogy az állami monopóliumot szeretné megszüntetni, és a tervgazdaságot követően, ugye a kommunizmus időszakát követően igazi piacgazdaságot kívánnak kialakítani. Helyre akarják állítani a nemzetközi és pénzügyi szereplők, nemzetközi gazdasági és pénzügyi szereplők bizalmát az önök országában, azért, hogy tőkét vonjanak be. A mezőgazdaságot meg kívánják újítani, javítani kívánják a megállapodásokat, az együttműködési kapcsolatokat a szomszédos országokkal, konkrétan Romániával. És megkívánják oldani a területi problémákat. Nagyra értékeljük ezeket a szándékokat, a megújulás szándékát, és szeretném, hogy tudja, miniszterelnök úr, hogy szándékunkban áll a teljes körű támogatása azért, hogy a kívásoknak meg tudjon felelni, és az országa valóban aktívan részt tudjon venni ebben az új hazában, Európában. Köszönöm a figyelmét, és nem is húznám az időt, átadnám a szót önnek, miniszterelnök úr. Mulțumesc foarte mult. Dacă îmi permiteți, o să vorbesc în română. Republica, Republica Moldova a parcurs... Köszönöm szépen, ha megengedi, románul beszélek. A moldáv köztársaság egy rövid, de drámai időszakon van túl. Többféle időszakokat éltünk át. Ugye az első kisinyavi demokratikus kormány volt, aztán volt egy rövid időszakot megélt kormány, abban már én nekem is részem volt. 99-től volt kormányon ez a kormány, a külügyminiszter kollégám, ő is képviselt ebben az időszakban. Ez volt az első kisinyelvi kormány, amely már célként tűzte ki az európai integrációt. Vállaltuk ezt a felelősséget, és a szükséges reformokat megvalósítottuk. Sajnos egy év elteltével a kommunista párt, amelynek nem csak a neve volt kommunista, Kisinyobban átvette a hatalmat, alkotmányi többséget szerzett. Nyolc év elteltével a kormány érén Voronyin gyakorlatilag orosz milicista tábornok került a kormány élére. Amíg az ő kormánya hatalmon volt, és amíg vezette az országot, Moldávia nagyon súlyos helyzetbe került, elsősorban emberi jogi és állampolgári jogi kérdésekre vonatkozik ez. Sok olyan embert látok itt a teremben, akik már eljöttek Kisinyevbe, és akik nagyon jól ismerik a helyzetet. Kácsev például részese volt az Európai Parlamenti Delegációnak, amely Moldáviába látogatott. Nagyon jól tudják, hogy mi történt abban az időszakban. A gazdaságot monopolizálták. Nem volt sajtószabadság. Több millió állampolgárnak el kellett hagynia az országot, hogy munkát keressenek azért, hogy föl tudják tartani saját magukat és családjukat. Ebben az időszakban sajnálatosan a Moldáv köztársaság előtt álló nagyon sok lehetőséget elszalasztottunk. Ezek közé tartozik az európai értékekhez való közelítés. De még egy nagyon fontos dolgot szeretnék említeni, ami ezt a kommunista kormányzási időszakot jellemezte. A román fóbiát említeném. Vízum kötelezettség bevezetését is ide sorolnám. Valószínűleg a legdrámaibb időszak pontosan az április 5-i választásokat követő, tehát 2009 április 5-i választásokat követő időszak volt. A békés tüntetéseket elnyomták, és halálos eseteket is követett mindez, illetve letartóztatások is bekövetkeztek, kínzások is bekövetkeztek. Nagy köszönetet szeretnék mondani az Európai Parlamentnek az azonnali reakciójáért. Az Európai Parlamentnek az akkori döntése, akkori határozata jelentős támogatást biztosított a kisinyavi állampolgárok számára, és ki tudtak tartani, továbbra is tudták az ellenállást demonstrálni, és így előrehozott választásokra lehetett, lehetett kerülhetett sor. Ennek költségei vannak, de csak anyagi jellegű költségei. Július 29-én az Európai Parlamenti képviselők által is megfigyelt választásokat követően Moldáv köztársaságban demokratikus parlamenti többség alakult ki. Négy párt, négy nem kommunista párt alakítja a kormányt, tehát négy kormánypártunk van, és ezek Európai Integrációs Szövetséget alakítottak. A parlament elnökét megválasztották méghozzá múlt pénteken, és a múlt pénteken kezdte meg munkáját a moldáviai kormány. Még egy fázisra van szükség azért, hogy ez a fázis, ez a folyamat lezárulhasson. a Moldáv köztársaság elnökét kell megválasztani. Országunk alkotmánya szerint az elnök választáshoz 81 képviselői szavazatra van szükség. A mi szövetségünknek 53 szavazata képviselője van, Tehát 61 szükséges, úgyhogy még 8 szavazatra van összesen szükségünk. Mindez feszültségekkel jár, és megint veszélyezteti az előrehozott választásokat. Ugyanakkor egy éven kétszer nem lehet előrehozott választásokat tartani. Ez azt jelenti, hogy jövőre fog sor kerülni a választásokra, ez viszont nagy mm, költségekkel jár. Ugyanakkor nagyon nehéz gazdasági körülményeket örököltünk az előző kormánytól. A költségvetési deficitünk az precedens nélküli, sokkal magasabb, mint bármilyen korábbi időszakban. Évvégére 12,5%-a lesz a GDP-nek. Ez egy olyan szintű költségvetési deficit, illetve ennek a deficitnek az oka, hogy a válság időszakában nem történtek megfelelő intézkedések. A választásokkal foglalkozott a kormány is, tehát a válságkezelés nem volt megfelelő. Ez az ára ennek, és ezt az árat az állampolgárok fizetik. Gyakorlatilag a kisinyavi kommunisták lelkén szárad ez a költségvetési hiányszint. Meg kell vizsgálnunk a részletesen a költségvetési hiánynak a kérdéseit. Minden esetre pillanatnyilag úgy gondoljuk, hogy a jövőbe kell néznünk, és megoldásokat kell találnunk, forrásokat kell találnunk, amelyekkel ezt a költségvetési deficitet finanszírozni lehet. A nyugdíjak, a fizetések értékének megtartásáról van szó, és ugye nyolc évi kormányon volt a kommunista hatalom, Nem szabad ebből a harcból nekünk vesztesként kikerülnünk. Számítunk az Európai Unió támogatására, számítunk az Európai Parlament támogatására, hiszen ezeket a nehézségeket szeretnénk megoldani. Nem csak a költségvetési deficitet említeném ebben a témában. Egy nagyon fontos üzenetet is jelentene az európai támogatás a moldovai állampolgárok számára, hiszen egyértelmű perspektívaként felállítaná az Európai Unióhoz való csatlakozás lehetőségét. Ha megengedik, folytatnám a bevezetőmet, de talán lehet, hogy jobb lenne, hogyha tényleges párbeszédet folytatnánk önökkel, úgyhogy inkább térjünk most át a kérdésekre. Nem akarok egy monológba bocsátkozni, hanem inkább folytassunk tényleges eszmecserét. Várom a kérdéseiket, és köszönöm szépen az eddigi figyelmüket. Grazie, signor primo ministro. Köszönöm szépen, miniszterelnök úr. Most az Európai Moldvai Köztársasági Együttműködés Bizottság vezetőjének, Monika Válkoverinek adnám meg a szót. Köszönöm szépen, kedves kollégák, kedves miniszterelnök. Románul folytatom mondandómat. I would like to make some points briefly. Uh, în primul rând, vă felicit pentru unitatea uh, pe care ați dovedit-o început. Először is uh, szeretnék gratulálni azért a sikerért, amit az áprilisi választásokon elértek. Rendkívül fontos, hogy egységesek legyenek, hiszen csak így tudják megvalósítani azokat a célokat, amelyeket a kormányprogramba felsoroltak, és ahhoz, hogy meg tudják valósítani a reformokat. Természetesen bírják a támogatásunkat azért, hogy és a tekintetben, hogy a szükséges reformokat meg tudják valósítani. Például a közigazgatás területén, igazságszolgáltatás, rendőri szervek területén, az emberi jogok tiszteletben tartásához szükséges intézkedések területén, valamint a függetlenség, televízió, általában a médiák függetlenségének a biztosításához, a jogállam megerősítése, a civil társadalmak megerősítése, és még többet felsorolhatnék. Vagyis reformokra van szükség a társadalom minden szintjén, minden területén. Azt is nagyon jól tudjuk, hogy nem lehet csodákat egyik napról a másikra megvalósítani. Biztos vagyok abban, hogy a moldáv állampolgároknak elmagyarázták, hogy nagyon gyors előrelépést nem tudnak ígérni, realistának kell lenni. A Moldáv köztársaságnak az állampolgárai, illetve mi magunk is úgy gondoljuk, hogy először is politikai szándékra van szükség. A politikai szándékot ugyanakkor azonnal intézkedésekkel kell bizonyítani. Meg kell tervezni a reformokat, ez az első lépés. Nem fogok most belemenni a részletekre, részletekbe. Minden esetre úgy gondolom, hogy konkrét tervre van szükség minden olyan területen, ahol reformokra kell, hogy sor kerüljön oly módon, hogy az állampolgárok és az európai intézmények is pontosan láthassák, hogy milyen célokat tűznek ki, milyen módon kívánják elérni ezeket a célokat, mi ezeknek a céloknak a megvalósításának a költsége, és mik lesznek a célok elérése utáni következő lépések. Az egyértelmű megfogalmazás, az előreláthatóság nagyon fontos azért, hogy ténylegesen át lehessen alakítani az országot. Meg vagyok győződve arról, hogy a reformokat meg tudják majd valósítani. Természetesen Európai Uniós szakértők támogatásákat tudjuk biztosítani, és mindez meg fog felelne, felelni a már felállított terveknek. Még egyszer hangsúlyoznám, hogy minden támogatást megadunk önöknek azért, hogy a reformokat végre tudják hajtani. És azt is szeretném kiemelni, hogy az Európai Unióhoz való csatlakozásnak a folyamata rendkívül fontos, hiszen ez olyan változásokat jelent a jelölt országban, amelyek mindenképpen pozitívak. Nagyon fontos, hogy ezek a változások valójában bekövetkezzenek. Egy utolsó téma, gyakorlati kérdés, amivel szeretnék foglalkozni, a Moldáv Köztársaság parlamentjének fel kell állítani egy külügyi és Európai Integrációs Bizottságot azért, hogy ezen a bizottságon keresztül történhessen az együttműködés. Köszönöm szépen. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök asszony. Igen, hasznos volt a hozzászólása Pascu, elnök helyettese az úr, a szó. Vreau să salut prezența. Köszönöm szépen, elnök úr, és én is meg szeretném köszönni, hogy itt van a miniszterelnök körünkben. És természetesen gratulálni szeretnék a választási győzelméhez, melyek olyan feltételek mellett zajlottak, mint ezt minnyáján ismerjük de hát önnek komoly szerepe van a sikerben. Nagyon komoly elvárások fogalmazódnak meg a kormányával szemben, nagyon magas elvárások. A lakosság elvárásai, aki nagyon nehéz feltételek mellett él, de Európa is várakozással tekint az ön kormányzati munkája elé. Az ön legfontosabb feladata az lesz, hogy a gazdasági helyzettel foglalkozzon én kollégáimat szeretném megszólítani. Kérem, értsék meg. Értsék meg a reformokat. Meg kell érteniük, hogy a legmagasabb prioritás abban rejlik, hogy a lakosság napi problémáit megoldják. És ahogyan az elnök asszony is mondotta, a feladatokat meg kell tervezni, de a mindennapi problémákra kell megoldást találni. Ez a legfontosabb feladat. Biztos vagyok benne, hogy sikerülni fog majd a kommunistákkal is egy dialógust folytatniuk, hiszen nekik is meg kell érteniük, hogy csupán a kormányjal való együttműködésben lehet a problémákat megoldani, melyek minden érintett felett sújtanak. Eltekintve a belpolitikai stabilitástól, azt mondhatom, hogy az Európai Unióra építhetnek, számíthatnak rá. Az Európai Unió tudja, hogy milyen várakozással néznek a moldáv lakosok az európai együttműködés elébe. És remélem, hogy ha Oroszország legalább nem támogató jellegű, legalábbis neutrális legyen. Sok sikert kívánok! Köszönöm Pászkó képviselő úr, Weber szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a miniszterelnök úrnak is itt van, hogy itt van. Először is gratulálni szeretnék a miniszterelnöknek miniszterelnöki pozíciójához. Az Európai Parlament képviselőjeként az Európai Parlament delegációja, választási megfigyelési delegációjának, megfigyelő delegációjának tagja voltam. Azt kell, hogy mondjam, hogy nagy hatással volt rám az a tény, hogy az állampolgárok, akikkel beszéltem, mélyen hittek a változásban. Meg is érdemlik ezt a változást. Persze, nagyon nagy kihívások előtt állunk. Nem könnyű helyzet előtt állnak, önök sem. Figyelembe vévem a nagyon nehéz gazdasági helyzetet is. Nem volna célra vezető most egy újabb választási kampányt kezdeni, hogyha mégiscsak szükséges volna, előrehozott választások szükségesek kívánának. de amennyiben előrehozott választásokra lesz szükség, remélem, hogy ő megnyeri a választásokat, hiszen <clears throat> ekkor a választásokat biztos más módon fogják lebonyolítani, és nagyon sokan rá fognak jönni, hogy a kommunistákon kívül is van más párt Moldovában. Hogyha pedig előrehozott választásokat tartanak, akkor mi az Európai Parlament részéről meg kell, hogy győzzük az állampolgárokat, hogy az instabilitás senkit nem szolgál. Mit tehet tehát az Európai Unió? Azon túl, hogy nyitottságot mutat Moldávia irányában. Úgy hiszem, hogy az első lépés abban állhat majd, hogy a Moldáv köztársaság állampolgárai irányában kialakított vízumrezsimet meg lehetne változtatni. És úgy hiszem, hogy az Európai Parlament külügyi szakbizottsága ebben nagyon fontos szerepet játszhat. Az Európai Parlament moldovai delegációja és a LIBE szakbizottság is, pont, is szerepet játszanak, biztosítandó, hogy a moldávok szabadon mozoghassanak az Európai Unió területén. Nu este adevărat. Cred că cei care au dorit și au vrut până acum... Máskülönben nem kell attól félni, hogy a moldav állampolgárok exódusza történne meg. Aki az EU-ba akart jönni, már úgy is eljött. Mindenki más pedig, már a moldávok, megértették, hogy otthon csak otthon lehet az ember, és nem máshol. Nem hiszem tehát, hogy tömegével akarnának a moldávok az Európai Unió területére jönni, amennyiben a vízumkötelezettséget megszüntetnék. Nem, sokkal inkább ez egy nagyon pozitív jelzést küldene minden moldávnak, hiszen a moldáv állampolgárok, akik elutaznának az EU-ba, hazautaznának, közvetítve így az európai értékeket és az európai életről is beszélnének. La parola. Köszönöm, Weber asszony. Lőszink képviselője a szó. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, ich habe zwei Fragen, die die Neutralität Moldau. Elnök úr, két kérdésem van a Moldova függetlenségével kapcsolatban. A Moldáv alkotmány 11. cikkeje előírja a függetlenség, a semlegességet. Ám a NATO-hoz való viszonyokat, viszonyt szeretnék megerősíteni a hírek alapján, a PPP alapján, a PFP alapján, tehát a békepartnerségi együttműködés keretén belül. Kérdésem tehát, keresik-e a NATO-val való kapcsolatot, és nem sérteni-e a NATO tagság a semlegességre vonatkozó alkotmányos szikket? Ezen felül és erről beszélt ön is előadásában. Vannak olyan beszámolók, amelyek arról szólnak, hogy minél hamarabb beszeretnének lépni az Európai Unióba. Ám az Európai Unió nem katonai szövetsége egyben, hiszen a Lisszaboni szerződés azt írja ki, idézek, az Európa egy tagállam eh, területét eh, ért katonai támadás esetén ez a 42.7-es cikk minden tagállam védelmi kötelezettséggel tartozik. Ez van a kérdésem. Este adevărat, Constituția Republicii Moldova prevede neutralitatea țării, însă... Moldav köztársaság alkotmánya semlegességet tartalmaz. És szintén az alkotmány szerint a státusz jogának a megváltoztatása az állampolgárok joga. Mi mindig is kinyilvánítottuk, hogy a NATO-val szoros kapcsolatot kívánunk kialakítani, és most egy olyan időszak következik, amely alatt Moldávia állampolgárait tájékoztatni kívánjuk a NATO jelentőségéről. Ne felejtjük el, hogy a moldáv állampolgárok pillanatnyilag úgy gondolják, hogy ez egy másfajta szövetség, igazából jelenleg a médiát az orosz sajtó tartja a kezében, és nagyon jól tudjuk, hogy az orosz sajtónak, illetve az orosz államnak milyen az attitűdje a NATO-val kapcsolatban. Ez az alkotmányos előírás ez tiszteletben tartandó. Ez azt jelenti, hogy állampolgári szinten van lehetőségünk arra, hogy Moldávia jövőjéről döntsünk ebben a témában. Bazescu képviselő. Domnule prim-ministru, domnule ministru de externe, doresc să vă felicit. Igen, tisztelt miniszter úr, igen, tisztelt külügyminiszter, miniszterelnök úr, külügyminiszter úr, először is gratulálni szeretnék önnek a választási sikerhez, és gratulálni szeretnék ahhoz is, hogy sikerült egy Európa párti kormányt felállítania. Ahhoz is gratulálni szeretnék, hogy az előző kormány álságos paktumát meg tudta szüntetni, ez nagyon negatív kihatása volt a román szomszédokra is. Ugye minnyien ismerjük a moldáviai helyzetet. Kérdezem, hogy hogyan látja Moldávia-Románia jövőbeli kapcsolatát, és milyen intézkedéseket akar foganatosítani a sajtó függetlensége megteremtése érdekében. Hiszen tudjuk, hogy a múltban a sajtó munkáját nagyon korlátozták, vesz, fenyegették a médiumokat. Mi a vélemény erről? Câteva idei nu sunt întrebări, ci doar mesaje către dumneavoastră și către colegii mei. Csak néhány szót szeretnék szólni önhöz. Kérdésem nincsen. Az első üzenetem a kollégáim, jelenlévő kollégáim számára. Nagyon sok román képviselő szól ma hozzá a kérdéshez. Ugyanakkor a moldáv kérdés az egész Európai Uniót érinti. Meg kell, hogy erősítsük azt, hogy a Moldáv köztársaságra szükségünk van, nem csak mint Európai Unió vagy szomszédos országra. Ez a kapcsolat mindenkit kell, hogy érdekeljen, és nem csak bizonyos Európai Uniós tagországok és tagok kell, hogy foglalkozzanak ezzel a kérdéssel. A második üzenetem, üzenetem önnek szól, miniszterelnök úr, illetve külügyminiszter úrnak is. Európai Integrációs Szövetséget állítottak föl, ez nagy örömünkre szolgál. Úgy gondolom, hogy az önök vállalása az európai integráció irányában hasonló módon vállalás kell, hogy legyen a román köztársaság irányában is. Ezzel arra gondolok, hogy Konszolidálni kell a gazdasági ko- szociális kohéziót, területi kohéziót, kulturális kohéziót a Moldáv köztársaságon belül. Olyan megfelelő moldáv területre és állami intézményekre van szükség, mely körülmények között az moldáv állampolgárok megfelelően tudják a problémáikat kezelni. A harmadik üzenetem a Moldáv köztársasági ellenség, eh, ellenzékkel kapcsolatos. A kommunista párttal közölni kell, hogy pluralista politikai helyzetnek a részei egy demokratikus országban, tehát az, hogy bármivel fenyegessenek a jelenlegi kormányal szemben bármilyen katonai jellegű fellépéssel fenyegessenek, az nem igazán felel meg a jelenlegi demokratikus rendszernek. Ezért szeretném ösztönözni önöket arra, hogy a politikai kohézió keretei között megfelelő párbeszédet alakítsanak ki az ellenzékkel is. Azt szeretném kérni és ösztönözni, hogy próbálják az ellenzékkel úgy kialakítani ezt a dialógust, hogy ne kockáztassák a kisinyalvi kormánynak a létét. Mindenképpen arra van szükség, hogy az Európai Unió valódi gazdasági támogató programot alakítson ki a Moldáv köztársaság számára, hiszen nem mindenféle tanácsot adhatunk a demokrácia építés területén, az emberi jogok kérdésére vonatkozóan, európai integrációs kérdés területén. De ha ez az ország nem kap jelentős gazdasági támogatást a részünkről, esetleg akár az Orosz Köztársasággal, az Orosz Federációval egyeztetett támogatást, akkor sajnos a demokráciát ez kockáztatja, hiszen a szegénység soha nem támogatja a demokrácia építést. Grazie, Presidente. Búzói képviselő kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Miniszterelnök úr, külügyminiszter úr, gratulálni szeretnék önöknek a választási eredményekhez, illetve azokhoz a lépésekhez, melyeket az elmúlt hónapokban tettek. Végre valahára demokratikus köztársasága van a Moldáv köztársaságnak, és ilyen módon közelíthet Moldávia az Európai Unióhoz. Egységesen kell fellépnünk, kellett fellépnünk akkor, amikor a kommunista pártnak egy szavazatra volt szüksége, hogy elnököt állítson, hasznot hozott önnek és Moldava eh, állampolgárainak, hogy bátrak voltak és egységesen szólamoltak fel. Üdvözlöm az Európai Parlamentben, abban az intézményben, amely nagyon támogatta a Moldav köztársasággal kapcsolatos vélemény megváltozását. Emberi jogi sérelmek történtek Moldáviában, és ezért a bizottság és a tanács meglehetősen ingadozó véleményen volt, de mi a parlamentben világosan és hangosan mondtuk, hogy az Európai Uniónak el kell ítélni a kínzást és az emberi jogok lábbal tiprását. Tudom, hogy a legsúlyosabb a gazdasági helyzet. Az Európai Uniónak segítenie kell Moldavának, és ezt ehhez hozzá kell nekünk is járalnunk. A nemzetközi vélemény és az európai közvélemény nagy várakozással tekint az ön kormányzása elébe. Mi fog megváltozni a Moldav kormány politikai célkitűzésében. Ez a nagy kérdés az Európai Unió irányában. Aztán van egy másik kérdés, mely aggályokkal tölti el az európai partnereket, mégpedig, hogy gondolkoznak -e azon, hogy jobban akarják, hogy hogyan védjék jobban a határaikat. Aztán a nyeszteren túli terület kérdését is felvetem. Tudom, hogy önök hogyan látják ezt a kérdést, és kérdezem, hogy <clears throat> egy európai békefenntartó misszió elküldésével egyetértenek-e vagy sem. E, dziękuję, panie przewodniczący. Péter Lize Köszönöm szépen, elnök úr, mondja Liszek képviselő. Megerősíthetem, hogy itt a teremben és az Európai Unióban nagyon sok barátja van. Néhány hónappal ezelőtt a lengyel Szejm delegációja üdvözölte a moldáv küldöttséget, és akkor már elmondtam, hogy nagyon sok pénzre lesz szükség, mielőtt a változás történik, és éppen ezért a gazdasági helyzetre szeretnék rákérdezni. Nagy volt az elhatározás, sok volt a támogatás. De úgy hiszem, hogy ez egy folyamat kezdetét jelöli csupán, és még nagyon sok mindent kell tenni. Moldovam nem fogja tudni ilyen nehézségeket meghaladni a gazdaságon belül külső segítség nélkül. A Világbank, az USA és az Európai Unió által ígért pénzügyi segítség nélkül. Ahogyan a hitelnyújtásokról eh, hallottam, akár Oroszországból is, azon gondolkoztunk többen, hogy az orosz hitel valószínűleg a nyesztelen túli területekkel kapcsolatos követelésekkel kapcsolódik majd össze. Kérdezem, tehát mi az önkormány politikai Oroszországgal szemben? Sikondo. Második kérdéskört eh, és hozzászóláskört követően már is átadnám a szót a miniszterelnök úrnak ceea ce ține de relațiile cu România. Köszönöm szépen, elnök úr. Ami a Romániával való kapcsolatainkat illeti, ezeket a kapcsolatokat fenntartjuk, amennyiben mind a történelmünket, mind pedig a jövőképünket tiszteletben tartják. Remélem, hogy ezzel válaszoltam a kérdésére. Ami a médiák szerepét illeti, a Moldáv köztársaságban megfelelő törvényeket fogunk hozni, és egyébként mondhatom azt, hogy megfelelő volt a törvényalkotás a köztársaságban, inkább a végrehajtás terén mutatkoztak problémák. Az audio, audiovizuális kódex betartása, valamint a vélemény szabadságának tiszteletben tartása mindannyiunk számára fontos. Szeretnénk egy köztévét, amely tájékoztatja a polgárokat, nem pedig manipulálja azokat. Busói képviselőnek válaszolnám a következőt. És utalnék arra megjegyzésre is, amit az Európai Parlament részéről nyújtott támogatással kapcsolatban mondtak az áprilisi választásokat követően. Mi kértük a támogatást, mert mi is meg akartuk tudni, hogy mi is történt valójában a választásokat követően. Én is azokhoz tartozom, akik úgy gondolják, hogy nem csak a moldáv polgárok, hanem az egész világ megérdemli a tájékoztatást. Egy vizsgálóbizottságot akartunk felállítani, ehhez kértük a parlament támogatását, és az Európai Unió, illetve az Európa Tanács támogatását, szakértőket kértünk fel, akiktől kértük a segítséget, és ez a bizottság megfelelő időben, az információk birtokában be fog számolni arról, hogy áprilisban mi is történt a választások alkalmával. Ez a jelentés nyilván a moldáv polgároknak is szól, de ugyanúgy címzetje az egész világ is. Akik az áprilisi eseményeket elindították, azokat felelősségre is kell vonni, és nem szabad megengedni az, hogy ezek a dolgok megismétlődjenek. Ami az uniót illeti, a korábbi kormányok esetében nyilatkozatokra hagyatkoztunk, most azonban nem elég az írott szó, a vállalásokat, az ígéreteket be kell váltani tettekre. Severin úrnak tudom mondani, hogy az európai integrációs társulást létrehoztuk, mert számunkra az európai integrációs folyamat nyilván reformok teljesülése révén valósulhat meg. Nyilván a saját országunkat kell először megreformálnunk ahhoz, hogy csatlakozhassunk az Unióhoz. És ez az európai polgárokat is érinti, de a moldáv polgárokat is. A határok megerősítése külön fejezet, a bizottságtól kaptunk ígéretet arra, hogy Ukrajna felé meg tudjuk erősíteni a határainkat, mégpedig hatékonyabban, mint eddig. Ami a béke fenntartó, békét biztosító csapatokat illeti, az egyik javaslatunk éppen erre vonatkozik, és bízunk abban, hogy ezt meg tudjuk majd valósítani az összes párt jóváhagyásával, illetve az Európai Parlament támogatásával. Hitel. Ami a hiteleket illeti, az Orosz Föderáció már megnevezett egy összeget, 500 milliós értékben, aztán 150 millió euróról is szó volt. Ezzel kapcsolatban el kell mondanom, hogy itt a választásokra vonatkozó hitelről volt szó. A kommunista párt imidzsét erősítendő ez egyébként egy titkos ügylet volt, de kaptam részletes információt a projektre vonatkozóan a pénzügyminisztertől. Arról volt szó, tehát, hogy 150 millió dollárt kapunk 15 éven keresztül, hogy a költségvetési hiányt pótoljuk. A politikai árát ennek a segítségnek nem tudtuk meg. Hát mindazonáltal azt az üzenetet közvetítettük, hogy érdekel bennünket egy ilyen hitel, hiszen ez Moldávia szemszögéből hasznos lenne. Az orosz kormány fővel felvettük a kapcsolatot, és az Orosz foderáció elnöke látogatást fog tenni nálunk vele közösen pedig majd megtárgyaljuk, hogy ez a projekt folytatható-e. Ami az Orosz Föderációval való kapcsolatainkat illeti, professzionális, pragmatikus kapcsolatokra törekszünk, és igyekszünk majd nem emocionális alapon közelíteni egymás felé. Köszönöm miniszterelnök úr a válaszokat. Folytatjuk a vitát. Préda képviselője a szó. Ministro, vă Köszönöm szépen, elnök úr. Miniszterelnök úr, én is szeretnék gratulálni önnek ahhoz, hogy nyert, és már csak egy kívánságot fogalmaznék meg. Bízom abban, hogy az integráció felé vezető úton hamarabb és gyorsabban haladnak, mint, már, mint remélték, úgy, mint Románia vagy Málta. Ugye sokaknak tíz évet kellett várni az említett két országnak, is remélem, hogy önöknek gyorsabban sikerül. Egy kérdésem lenne, mi újság a deficit tájékán? mennyi támogatást kapnak Oroszországból. És még egy kérdés. Vannak-e terveik arra vonatkozóan, hogy a külföldi munkavállalókat valamilyen módon visszahozzák a munkaerőpiacra? Allen. Köszönöm szépen, Van Bálen képviselője a szó. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék gratulálni Moldáv barátainknak a demokrácia építéshez nagy harcon vannak túl, és nem csak a román, hanem a német demokraták is támogatják önöket, és nagy örömünkre szolgál ez a siker. A nyelvszeren túli területtel kapcsolatos a kérdésem. Itt van egy bizonyos kormány, amelyet az oroszok tartanak kézben, vagy pedig van ennek önállósága, autonómiája? Mit tehetünk mi Európai Uniós szinten? Milyen megoldást tudna elénk vetíteni? Köszönöm. Köszönöm, Van Bálén képviselő. Schulz képviselője szó. Herr Premierminister, Herr Außenminister, miniszterelnök úr, külügyminiszter úr. <coughs> Sok sikert szeretnék kívánni az erőfeszítéseikhez, hogy stabilizálják az országot, és közelebb hozzák az Európai Unióhoz. Ön is elmondta, hogy a következő évben lehetőség valószínűsíthetően új választások kerülnek írás, hogy ezt a politikai padhelyzetet megoldják. Mit kíván tenni annak érdekében, hogy a külföldön élő moldávokat jobban bevonhassák a választási folyamatba, hiszen pontosan ezek miatt a külföldön élő moldávok miatt viszonylag alacsony a választási részvétel. Grazie. Köszönöm, Schulz képviselő. Tánok képviselője a szó. Thank you, Mr. President, and uh, I'm a long... Köszönöm szépen. Én mindig is támogattam uh, Moldávia euró atlanti integrációját, és örülök, hogy visszatérnek a demokrácia bástyáihoz. Mint ahogyan hallottuk, több milliós támogatást fognak kapni Kínától, és azt kell mondanom, hogy az Orosz Föderáció számára ez sok hatásként került elkönyvelésre. Akik saját maguk is elég magas összegeket kínáltak fel, tud-e erről mondani valamit, mely politikai pártok érintettek, és tudjuk, hogy az Orosz Föderációt környező minden országban nagy pénzösszegek kerültek folyósításra. Erről mi a hely, kapcsolatban mit tud mondani? Lezárom ezt a második kérdéskört. Most megadom a lehetőséget a miniszterelnök úrnak a válaszadásra, és utána következik a harmadik kör. Először is megállapodást fogunk kötni az IMF-fel. Nem lesz könnyű, mindannyian tudjuk, hogy milyen feltételeket szab az IMF, milyen politikai aspektusai vannak, ennek milyen nüansz kérdéseket kell tisztázni, és ugyanakkor a paraméterek nagyon szigorúak, és ezeket tiszteletben is kell tartani. A szükséges üzeneteket minden irányban, minden szükséges irányban meg fogjuk adni, és ebbe beleértem az Európai Bizottság képviselőit is mi sokkal nyitottabb és sokkal támogatóbb kapcsolatot kívánunk kialakítani az Európai Unióval, hiszen az a társadalmi költség, szociális költség, amit fizetnünk kell majd, az felmérhetetlen. Sőt, ezt már nem is tudnánk talán kiállni az állampolgáraink. Hogyha tárgyalásos folyamat fog beindulni, akkor mindenképpen állunk elébe, de más finanszírozási lehetőségeket is figyelembe kell, hogy vegyünk azért, hogy a költségvetési deficitünket finanszírozni tudjuk. Külső pénzügyi források által szabott feltételek szerint fogjuk a költségvetésünket alakítani. Mindenképpen ugye muszáj csökkentenünk a deficitet. Ami pedig az Orosz Federáció politikai jelzéseit illeti. Mi úgy gondoljuk, hogy kivárnak, megvárják, hogy mi fog történni a Moldáv köztársaságban. Október 7-én, 8-án lesznek tárgyalásaink, és ott közvetlenül tudjuk majd tisztázni az állásfoglalásunkat. Minden cselekvésünk, minden lépésünk fontos lesz, de nem biztos, hogy a kommunista párt kezében lévő sajtó által tervezett lépéseket fogjuk tényleg megtenni, illetve akár mondhatnám, hogy Moszkva kezében lévő sajtóról van szó. Ami pedig a külföldön dolgozóknak a hazatérését illeti. Persze, haza szeretnének térni, de ehhez jobb feltételeket kellene biztosítani, foglalkoztatási lehetőséget és működő intézményrendszerre lenne ehhez szükség. Ami pedig a nyelvszeren túli területek adminisztrációt illeti, hogy ez most autonóm-e, vagy pedig milyen befolyás alatt áll, a Kreml befolyása alatt áll-e, ha így fogalmazhatok, közvetlen támogatást kapnak, ez nem titok. Az Orosz Federáció támogatását élvezik. És itt gyakorlatilag a kormány finanszírozásáról van szó, szóval ez közvetlen, illetve közvetett úton érkezik az orosz forrásból. Moldávián kívül élő állampolgárainkat illetően a választási törvényt megváltoztattuk azért, hogy elektronikus választás is lehetőség legyen. De itt még jelentős a vita, mert nagyon nehéz elkerülni, hogy itt csalásokra kerülhessen sor. A legfontosabb, hogy a moldáv törvényben egyetemen ki kellett mondani, hogy a moldáv állampolgároknak joguk van ott szavazni, ahol élnek, ahol dolgoznak. És ezért ezeken a területeken szavazóirodákat fogunk nyitni. Kína. A Moldáv köztársaságban a választási kampány idején kínai befektetést reklámoztak. Egy milliárd dolláros kínai befektetésről volt szó, több forrás is említette ezt. Rákérdeztem a mostani pénzügyminiszternél erre a kérdésre, is kértem, hogy mutassa be a részleteit ennek a hitelnek, vagy ennek a befektetésnek, de a válasza az volt, hogy nincs ilyen szerződés. Hát megvárjuk, hogy mi történik ezzel kapcsolatban. Mindenesetre infrastruktúrális befektetésekről szólt a fáma. Konkrétan nincs erre bizonyítékunk, hogy ez valóban helyes információ volt. Aztán a Kínából vagy az Orosz Federációba érkező hitelekkel kapcsolatban. Mi természetesen jobban örülnénk európai hitelnek, abszolút nyitottak vagyunk mindenféle befektetés és hitel kérdésében. Rendben, folytassuk a vitát, ez az utolsó kör. Most már öt hozzászólót fölírtunk, többet nem tudok befogadni. Kém képviselője a szó. Köszönöm szépen, miniszterelnök úr, hagyj ragadjam meg az alkalmat, hogy Észtország irányából kifejezzem ön felé a gratulációnkat. A pro-európai kormány hírének örülünk itt Európában, és Severin kollégám már itt elmondta nagyon helyesen, hogy szükségünk van Moldáviára itt az Unióban. Elhangzott az is, hogy nagyon sok elszalasztott esélyük volt az elmúlt években, és meg vagyunk arról győződve, hogy a moldáv emberek megérdemlik a jobb élet, a jobb sorsot, a jobb demokráciát, és készek vagyunk az önök megsegítésére, amennyiben erre lehetőségünk nyúlik. Ami az új keleti partnerséget illeti, van -e elképzelésük már arra vonatkozóan, hogy ezt hogy fogják alkalmazni, gondolok itt a vízumok ügyére, és ami pedig a nyeszteren túli területeket illeti, ugye itt az illegális fegyvercsempészetről mindannyian tudunk, hallottuk azt is, hogy kapnak a bizottságtól segítséget a határellenőrzésre, de ez a fajta fegyvercsempészet még mindig jelen van problémaként. Erről mondanál pár dolgot. Köszönöm, Kácsinek képviselő. Hvala, gospod predsednik, grazie, signor presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem beszélek románul, moldávul sem tudok. Mégis emlékszem arra, hogy hogy is volt ez az elmúlt törvényhozási ciklusban, amikor a delegációjával itt járt, és egy román ö, delegációtag azt mondta, hogy nagyon rosszul beszéli az önök nyelvét, és aztán átkapcsolt egy másik csatornára. Most viszont minden kollega románul beszélget önnel, úgyhogy ez is mutatja, hogy hogyan javultak a kapcsolatok Moldávia és Románia között. Filátúr. úr. Szeretném elismerésemet kifejezni, hogy áprilisban és májusban is ellátogatott hozzánk, és első kézből tájékoztatott bennünket arról, hogy mi is történt Moldáviában. Azt gondolom, hogy nagyon bátrak voltak annak idején, és hát ez eh, teremtett lehetőséget arra, hogy a nem kommunista pártok, ez a négy nem kommunista párt szövetségre léphetett. Egyébként pedig, ha nem így történtek volna az események, akkor mi sem úgy reagáltunk volna a magunk részéről. Miniszterelnök úr, gratulálnék az új posztjához, a győzelméhez, tudatában annak, hogy ez egy nagyon nehéz poszt lesz, egy nehéz feladat. Nehéz tehát majd a kormányzás és azt gondolom, hogy pontosan ennél fogva mindannyiunknak azért kell dolgoznunk, hogy Moldávia stabilizálódjék és megerősödjön. A moldávok megszokták már azt, hogy az elnök alá tartoznak a különböző intézmények, ezért kérem, hogy legyen elég rugalmas, hogy minél hamarabb meglegyen az elnök, akár a saját, akár a másik politikai formációból kerül majd ki, minden esetre azt fogja ez mutatni, hogy ön bölcs, és hogy valóban stabil az ország helyzete, és jó úton halad. Egy pár kérdésem lenne még a gazdasággal kapcsolatban. A legnagyobb problémát abban látom, hogy az országban az, orsz, a, az emberek egyfajta gazdasági csodát várnak itt és most, azonnal. Hát a pénzügyi és gazdasági válság közepette nem nagyon lehet ö, csodákat várni, ezért úgy gondolom, hogy az ön sikere attól függ, hogy mi mennyiben leszünk önökkel szolidárisak. Ezért szeretném megragadni az alkalmat, és mindenkit felhívni, a bizottságot és a tanácsot is egyaránt, hogy találjunk lehetőséget arra, hogy konkrét gazdasági segítséget nyújtsunk, illetve erre tegyünk javaslatot Moldávia vonatkozásában. Azt gondolom, hogy a parlament ezt támogatná. Amennyiben nem így teszünk, akkor nem lesz reményünk, sem nekünk, sem pedig a moldáv polgároknak. Végezetül pedig szeretném elmondani, miniszterelnök úr, hogy nincs olyan ebben a teremben, aki nem támogatná Moldávia territoriális integritását, beleértve a nyeszteren túli területeket is mindannyiunknak sok szerencsét kívánok. Kollég. Köszönöm, Kacsin kolléga. Zsizib képviselője a szó. Grazie, senior prezidente. <clears throat> Pányi premierze, kérdő. Nem szépen, elnök úr, miniszterelnök úr. A választási megfigyelési bizottságnak tagjai voltunk a kisinyovi választások után, és annak idején már volt alkalmunk beszélni a helyzetről. Azt nem tudtuk még annak idején, hogy itt fogunk legközelebb találkozni, és hogy ön már, mint miniszterelnök lesz a beszélgető partnerem. Ez egyfajta álom volt még annak idején semmiféle biztosat nem tudhattunk arról, hogy e felé haladnak a dolgok, és hogy önök kerülnek majd kormányra. Aztán persze most már tudjuk, hogy a következő pont, amire koncentrálnunk kell, az az államfőválasztás. És szerettem volna hallani öntől az, hogy hogyan méri föl a helyzetet. Mik az igazán nagy kihívások Tudjuk, hogy nagyok a véleménykülönbségek a nyeszeren túli területekkel, de mik azok a tényezők, amelyek akadályozzák a két területnek az egységesülését, hogy ezeket a véleménykülönbségeket eltöröljék. A társadalmi hangulat érdekelne még a választásokat követően. Hiszen itt nem csak arról van szó, hogy ki lesz kormányon, hanem hogy mindez milyen hatással lesz az emberekre. És egy, az utolsó pont, amire utalnék, a fiatalok, akik vissza, akik elhagyták az országot, ők hogyan vélekednek a mostani helyzetről. Hiszen tudjuk, hogy ugye vannak olyan EU-s tagállamok, akik még csak öt éve tagjai ennek a klubnak mekkora a, a lelkesedés, megmaradt-e ugyanez a perspektíva. Ezt is meg kell vizsgálnunk. Nagyon sok fiatal elhagyta tehát az országot, és nem biztos, hogy mindenki megtalálta a szerencsét, nem mindenki tudott szavazni. Talán várják azt, hogy visszatérhetnek, de az alacsony választási részvétel, főleg a fiatalok körében azt hiszem egy olyan terület, amire koncentrálni kell. És az utolsó kérdésem önhöz, kormányfőként, miniszterelnökként, a keleti partnerség, amely gyakorlatilag biztosítja az eszköztárat a jó szomszédsághoz, látja már ennek hatását? valóban pozitívokat pozitív hozadéka lesz ez a moldávok számára? Milyen eszközökkel lehet ezt elősegíteni? Milyen gyakorlati előrelépésekre vannak kilátások? És végezetül van-e olyan szándéka, hogy a az Orosz Föderációval, mint új partnerrel kicsit másként alakítja a kapcsolataikat, vagy kapcsolatait. Olyan keleti partnerségben gondolkodik-e, amelyel a moldáv demokrácia előmozdítható? Köszönöm. Nikolaj képviselője a szó. Uh, N-am să vă țin un discurs, domnule prim-ministru. Uh, am să vă pun... Köszönöm szépen a szót, köszönöm, miniszterelnök úr. Nem akarok hosszan okoskodni, miniszterelnök úr, de néhány kérdést antól inkább önnek szeretnék szegezni. Nagyra értékelem. Hogy is ne értékelném az ön munkáját. Tudom, hogy nagyon nehéz időszak elé néz, Önt demokratikusan választották meg, és nagyon nagy felelősséggel bír, tehát nagyon sok szerencsét kívánok munkájához. Hogy látja a nyeszteren túli terület kérdését? Milyen fajta politikai megoldást lát megoldhatónak a nyeszteren túli területre? És milyen támogatást tudhatna az Európai Unió adni önnek hogyan látja ezt a kérdést. És mennyiben fontos az, hogy gyorsan megkapják ezt a támogatást, hiszen a gazdasági trendek Moldáviában nem nagyon pozitívak. Miben kérik sürgősen a segítségünket? Milyen segítségre van szükségük? különösképpen figyelembe véve, hogy nagyon nehéz alkotmányos helyzetben van az ön országa. Köszönöm szépen. Grazie. Köszönöm. Nikolai képviselő. Ungurano képviselő asszonyi a szó, és ő zárja le ezt a kört. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnézést, de másik szakbizottságban volt dolgom és az elektronikus szavazórendszer összeomlott ebben a szakbizottságban. Angolul kezdem mondandómat, de átváltok egy másik nyelvre, amely több mint egy országban beszélnek, ez pedig a román. Miniszterelnök úr, külügyminiszter úr, meg szeretném ragadni a lehetőséget, hogy egyrészt gratuláljak önnek sikerült leépíteni a román vízum kötelezettséget, ez teljesen abszurd volt a leve. Másodszorban kérdezem, hogy tervezik-e a moldáv állam helyzetének megoldását, rendbetételét. Van egy másik kérdésem is, mégpedig mégpedig az is nem más, hogy a 2009 áprilisi események fényében milyen lépéseket tervez, hiszen a, akkor a megfigyelők is kiemelték, hogy a szabályokat nem tartották be. És mint hogy itt van az Európai Bizottság képviselő is körünkben, <clears throat> szólni szeretnék az európai hozzájárulás Moldovába irányuló támogatás meglehetősen furcsa természetét szeretném kihangsúlyozni. Politikai, jogi és pénzügyi támogatásra is szükség van. Szakértőket és szakértelmet kell átadnunk és küldenünk, és közvetlenül nem harmadik felek által. Köszönöm. Köszönöm, ezzel lezárom a hozzászólási lehetőséget, és megadom a szót a miniszterelnök úrnak. Köszönöm szépen. Ami a keleti partnerség kérdését illeti. E kérdés fontosságát nem lehet elég hangsúlyozni. A Moldáv köztársaság kormánya persze ez idáig nem uh, nyilatkozhatott a találkozók során. A mi kormányunk teljesen világos álláspont képvisel, mégpedig, hogy minden projektet, melyek a keleti partnerség keretén belül megjelennek, támogatni szeretnénk. Ami a nyeszteren túli területeken lévő fegyverkereskedelmet illeti, mint tudják, nincs igazi ellenőrzésünk a régió fölött, ilyen módon nem is tudok nyilatkozni a kérdésben. Ami pedig a nyeszteren túli területek szabályozására vonatkozó elképzeléseinket illeti. Nos, egy olyan szabályozást támogatunk, amelyet a, amely figyelembe veszi a Moldáv köztársaság alkotmányos rendjét és az alkotmányának szabályait ugyanazon stációkon kell vég, stációkat kell itt végrehajtani, mint máshol is eh, demilitarizálni kell a régiót, dekriminalizálni kell a régiót, meg kell erősíteni a jogrendet, és itt az Európai Unió erősebb szerepet játszhatna azért, hogy eh, megállapodásra juthassunk a nyeszteren túli területtel. A kormány igyekszik majd az egész társadalmat bevonni ebbe a folyamatba. a moldáv értelmiségiekkel is természetesen szorosra fűzünk a kapcsolatunkat, és mindenkit meghallgatunk, akinek véleménye van a kérdésről. Igyekszünk az embereket bevonni a megoldásba. És nem csak a terület, meg, nem csak a terület kérdését szeretnénk megoldani. Mit várunk el az Európai Uniótól? Egy nyitást. Nyissanak a Moldáv köztársaság kormánya irányába, A kormányunk konkrét intézkedéseket akar foganatosítani, és nem csak nyilatkozatokat akar kibocsátani. Természetesen azon is gondolkoznunk kell majd, hogy Moldávia hogyan tud megfelelni kötelezettségeinek. Azt reméljük, hogy az Európai Unió pozitív üzenetet küld a Moldáv köztársaság állampolgárainak, a mi az európai perspektívát illeti. Ezen felül pedig a költségvetési deficit eh, áthidalásához van szükségünk legsürgősebben a pénzügyi támogatásra. <clears throat> Ezen felül. Persze az infrastruktúrában is komoly beruházásokra van szükség, egy olyan infrastruktúrát szeretnénk építeni, amely összeköt bennünket a térséggel. Ami pedig a nyelvi szabályozást illeti. Nos, jól tudható, hogy hidakat romboltak le azért, hogy nehezebb legyen a Moldáv köztársaságból Európába jutni. Komoly beruházások zajlanak, de ezek még nem értek véget. A moldávoknak legalább 100 kilométeres távot kell megtenniük, hogy átjussanak Romániába. ezen felül pedig a jó minőségi ivóvízzel való ellátás is nagyon fontos kérdés. Ez egy olyan kérdés, amelyet ma még nem is említettünk, de igenis a moldav állampolgárok egészségével függ össze ez a kérdés. Azután az hivatalos nyelv kérdéséről néhány szót. A Moldáv köztársaság határozza meg azt a nyelvet, amelyet Moldáviában beszélnek. Ám bizonyos feltételek álltak fenn korábban, amelyek ezek ezt megakadályozták. Az amerikaiak angolul beszélnek, a moldáv állampolgárok meg románul beszélnek, ezt nyugodtan kijelenthetjük. És úgy hiszem, hogy ezt jogilag is biztosítani fogjuk. Ami pedig az április 7-i sajnálatos eseményeket illeti, mint mondtam, mind az országon belül, mind külpolitikailag ígéretet tettünk arra, hogy profi vizsgálatot hajtunk végre, melynek során felderítjük, mi történt áprilisban, és természetesen a megfelelő szankciókat ki fogjuk hirdetni. Ennyit a kérdésekről, melyet feltettek nekem. Köszönöm szépen. Prima miniszter. Köszönöm, miniszterelnök úr. Köszönöm, minden válasza teljesen kielégítő volt. A találkozó, ahogy a találkozók elején is említettem, közös szervezésben történt. Az Európai Unió és Moldáv Köztársaság Együttműködési Bizottságával közösen szerveztük ezt az ülést. Én vezettem be az ülést, ezért a társelnök Monika Vakovai zárja le azt. Önél szó. Mulțumesc, domnule președinte. Köszönöm szépen, elnök úr. Rövidre foghatom mondandómat. Az Európai Parlament képviselőinek eh, itt biztosítani szeretném, hogy minden ma elhangzott kérdést lejegyeztem, és ezek a kérdések az interparlamentáris együttműködési bizottság napirendjén is szerepelni fognak. Miniszterelnök úr, külügyminiszter úr, folyamatos nyílt párbeszédet szeretnénk folytatni önökkel, hogy tudjuk, hogy hogyan dolgoznak, mi a tervük. Együtt szeretnénk működni, és sok sikert kívánunk, köszönjük. Nagyon szépen köszönöm én is ezeket a baráti szavakat, engedjék meg, hogy én is Köszönetet mondjuk az Európai Parlamentnek a meghívásért, hogy lehetőségem nyílt itt eh, szólni önökhöz, és még egyszer meg szeretném erősíteni, hogy a Moldáv köztársaság földrajzilag egy európai ország, és értékei tekintetében is kapcsolatban áll Európával. Köszönöm szépen, én is megköszönöm mindenkinek, és akkor 9 eh, órakor folytatjuk holnap a munkát mégpedig a Szaharov díj jelöltjeinek bemutatásával. Köszönöm, lezárom a